guten Tag. Wir, ich begrüße Sie zur Sitzung des Haushaltskontrollausschusses. Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm Önöket ma délután a Költségvetési Ellenőrző Bizottság ülésén, és a napirendünk rendelkezésünkre áll, nem kaptam módosító indítványokat sem. Az elnökség közleményeit a rendelkezésre álló nyelveken elolvashatják, és az ülésünket webstreamen keresztül, az interneten keresztül mindenütt lehet hallani. A, szeretnék utalni a világbankkal kapcsolatos megbeszélésekre. Ez olyan 17-re, 17-re 30-kor várható. A hármas napirendi pont, György Pirinski napirendi pontja, és ezzel kapcsolatban november 28-áig lehet benyújtani a módosítókat, és megadom a szót a jelentéstevőnek. A 2013-as évi, éves jelentés az Európai Unió pénzügyi érdekének védelméről, a csalá, csalás elleni küzdelemről. The report which... Köszönöm, elnök asszony. Ez a jelentés, amelyet a szakbizottság figyelmébe szeretnék ezennel ajánlani, alapvetően azt a célt szolgálja természetesen, hogy felhívjuk a figyelmet a szabálytalanságok, jogsértések eh, nagyságjára, ahogy az Európai Bizottság 2013-as évi jelentésében beszámolt erről, illetve a mennyiségi dimenziók mellett szeretném, hogyha ez a jelentés arra is utalna, hogy milyen típusú szabálytalanságokra terült fény az Európai Bizottság jelentésében, és természetesen javaslatot is tennék arra, hogy milyen lehetséges megoldásokat szolgáltunk ezekre a problémákra. Elnök asszony, rögtön az elején szeretném elmondani, hogy a 2013-as éves jelentésben nem csak a 2013-as évről számol be, hanem az elmúlt öt év időszakának tendenciáira is kitér. Éppen ezért úgy érzem, hogy érdemes elmondani, hogy jelentősen mm, nőtt azon intézkedések, szakpolitikák száma, amelynek célja az, hogy a lehető legnagyobb mértékben védjük az Európai Unió pénzügyi érdekeit, amelyek egyébként az európai polgárok érdekei vel egybeesik. Szeretném tehát elismerni, hogy az Európai Bizottság komoly erőfeszítéseket tett ennek érdekében. Az Európai Bizottság jelentésében ezt úgy olvasod, hogy 2011 óta az Európai Bizottság egy teljesen új környezetet ellenőrzési környezetet alakít ki, annak érdekében, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekének védelme megszilárduljon. Szerintem ez egy olyan fontos megállapítás, amelyet mindenképpen ki kell emelni, el kell ismerni, és persze arra kell biztatni az Európai Bizottságot, hogy ebbe az irány, az e- ez irányú munkáját folytassa, sőt, ha lehet, erősítse nem csak beszélünk erről, nem csak szívszolok ezek, mindannyian tudjuk arról, hogy az uniós állampolgárokat mennyire aggasztja az, hogy az Európai Uniós pénzeket hogyan használják fel, az elmúlt években milyen szabálytalan eljárások valósultak meg, illetve hogy nem csak apránként, hanem kell egyre javítani a helyzeten, hanem tényleg új alapokra kell helyezni az unió pénzügyi érdekének védelmét. Elnök asszony, ezen a ponton szeretném a kollégákat emlékeztetni, és mindazokat, akik követik, figyelmel követik az ülést most élőben, hogy 2013-as évre vonatkozóan az Európai Bizottság 15.000 779 szabálytalan esetről számolt be, 14.170-et, nem család, 1609 pedig család szabálytalanság volt. Összesen lássuk, hogy ezen szabálytalanságok milyen veszteséget okoztak az Európai Uniónak. 2 milliárd 140 millió euróról beszélhetünk összességében. 1,76 század milliárd a kiadási oldalon, és 380 millió a bevételi oldalon. 2,14 milliárd euróról beszélhetünk összességében. 1,84 század milliárd euró nem család, 309 millió pedig ö, ö, egyszerű csalásnak tudható be. Az Európai Bizottság azt is arról említést tesz, hogy a 2013-as éves jelentés korábbi évekhez képest másra helyezi a hangsúlyt. A család szabálytalanságokra próbált koncentrálni, mégis csak érthető, mert az unió polgárait nagyon foglalkoztatja, hogy mi történik a pénzükkel. Itt, ha már ha megengedik, akkor zárójelben szeretnék valamit eh, megemlíteni, ami jelentése első bekezdésében is szerepel. Mi szerint minden tagállam közös szempontok szerint fizet be a közös költségvetésbe, tehát minden tagállam állampolgárat egyformán érinti ez a kérdés, egyformán érdekel az, hogy tudja, hogy jól használják fel a pénzét. Ugyanakkor mélyebben meg kell vizsgálni a család célból elkövetett szabálytalanságokat, de ez nem jelenti azt, hogy a nem család családnak besorolt, nem családként besorolt szabálytalanságokra ugyanúgy odafigyeljünk. Már csak azért is, mert több mint tízezerrel több az ilyen, mint a család szabálytalanság. Másrészt ennek a pénzügyi vetülete is jóval nagyobb. Azt gondolom mondanom sem kell, hogy ezek a nem családszabálytalanságok százezrek, milliók támogatottak mindennapi életét érintő, akik szeretnék megfelelően felhasználni ezeket a pénzeket, pénzeket de az eljárások, vagy az információhiány, vagy a, vagy a tanácsadás miatt, vagy annak hiánya miatt nem tudja ezt megtenni. A bizottság jelentésének több érdekes elemét is ki kell emelni. Egyrészt a bevételi oldalon 62%-a a hagyományos saját források rendszerére vetítve. Ez volt tehát a 2013-as eredmény, ami az egyik legjobb eredmény az elmúlt évek során. Ugyanakkor persze nagyon komoly problémát okoz a magas adó vagy sújtott termékek csempészete nagyon komoly bevétel kiesést jelent az unió számára. Gondolkításra van az illegális dohányárú csempészetre, amely a tagállamok és az unió költségvetéséből több mint 10 milliárd eurót vett ki átlagban az elmúlt években. Láthatjuk tehát, hogy milyen aggasztó méreteket kezd ölteni ez a probléma. Lássuk most a kiadási oldalt. Vannak olyan ágazatok, mutat rá jelentés, ahol a szabálytalanságok mm, jellemzőbbek, halászat, mezőgazdaság elsősorban, talán egyszerű okoknál fogva a halászat, illetve a kohéziós politika is ilyen terület. Most nem akarom az önök idejét lopni további részletekkel, mert ez a bizottság jelentésében és a mellékelt anyagokban is részletesen olvasható. Akit ez foglalkoztat, érdekel, az megismerkedhet ezekkel a sajátos érdekes részletekkel, és kiderült számára, hogy milyen típusú szabálytalanságokkal kell kezdenünk valamit azt elmondhatjuk, hogy a család szabálytalanságok fedélzítési aránya 2007 és 2013 között jelentősen javult az Európai Bizottság igazgatási ellenőrzési rendszerének köszönhető, illetve a helyszíni ellenőrzéseknek és az auditoknak, illetve a tagállami hatóságokkal való együttműködés is hozzájárult ehhez. Lássuk most a problémákat és a lehetséges megoldásokat vagy intézkedéseket. Nos, elnök asszony Szeretnék valamit hangsúlyozni itt, már csak azért is, mert fontosnak tartom. Ami központi érő is lehet, mi szerint az Unió és főként a bizottság azon szerepét erősítenünk kell, amely nem csak szankcionáló intézményként, hanem segítő, támogató intézményként jeleníti meg az Európai Bizottságot. Az uniós pénzeket felhasználók többsége szeretné megfelelően felhasználni ezeket a támogatásokat. Nem hiszem, hogy a szabálytalanságok többsége eh, bűnös céllal eh, született. Éppen ezért az intézmények közös felelőssége, beleértve az Európai Parlamentet is, hogy proaktív módon járjunk el, és segítsük az uniós pénzek felhasználásának szabályszerűségét. A jelentés is felhívja a figyelmet arra, hogy a különböző tagállamok másképp eh, értelmezik a szabálytalanságokról való beszámolást, másra terjed ki a beszámolójuk, és más-más szigorral közelítenek ehhez a problematikához. És itt azt hiszem teljesen jogos az a javaslat, hogy egy adatbankot hozzon létre az Európai Bizottság, ahol átfogó ö, egységes információval szolgálhatna a jogsértésekre, illetve a szabálytalanságra vonatkozóan. Ennek kettős haszna lenne ennek az adatbanknak egyrészt. A szabálytalanságok csökkentésére irányuló intézkedések megszületését segítheti, másodszorban pedig objektívan lehetne értékelni, hogy a különböző tagállamokban milyen mértékű a probléma. Korábbi üléseken ebben a szakbizottságban már többször említettem azt, hogy véleményem szerint nagyon szubjektív és, és túlzó az a megítélés, hogy az új tagállamokat érinti elsősorban ez a probléma. Szerintem ez egy nem igazán objektív értékelés a problémának. Éppen ezért az igazgatási kapacitás javítását segítenünk kell, megfelelő képzésekkel, tréningekkel, és persze ugyanilyen fontos az is, hogy a tréning képzés követően megtaláljuk annak a módját, hogy a közigazgatásban megtartsuk a megfelelően képzett és tapasztalt szakembereket. Tudjuk, hogy van egy olyan trend, hogy a megfelelően képzett szakemberek a közigazgatásból a magánszektorba dobantanak. A bevételi oldal mérésével is probléma van, mindenki hallotta közelmúltban a bruttó nemzeti jövedelem mérésének, kiszámításának a problematikájáról, ami szakbizottságunk is kivette a részét ebből a problémából. Például a szürke gazdaság a be nem jelentett gazdasági tevékenységek eh, beszámításának a módja a hetes bekezdést ajánlom ezzel kapcsolatban a figyelmükbe. Van ezen kívül még egy érdekes terület, uniós szinten, mind jogszabályi szempontból, mind pedig büntetőjogi szempontból a felelősség kérdése is felmerül. Mondom, uniós szinten, illetve tagállami ügyészségi szinten is. Úgy érzem, hogy elsősorban proaktívan megelőzni kell e a problémát, ezért hosszasan nem beszélnék erről a jelentésben se, de az Európa Bizottság jelentése joggal mutat rá, hogy az ilyen büntetőjogi vizsgálatok, gyomozások ha sor kerül rájuk, úgy kell, hogy lefolyjanak, hogy abban a polgárok, a társadalom is, hát ha nem is részt kapjon, de beleláthasson, ez az átláthatóság, elszámoltathatóság jegyében lenne, és ebben a légkörben, hogyha szükség van, valóban szükség van az Európai ügyesség vagy a tagállami ügyesség bevonására, akkor kell a büntető jogi hatásköröket pontosan definiálni. Éppen ezért én inkább a prevencióra, a megelőzésre, az exante előzetes intézkedésekre fektetném inkább a hangsúlyt, mint az utólagos bűnüldözésre. A, a Regi szakbizottság is véleményezte ezt a jelentést, amelyet csatolunk a jelentésünkhöz, mint ugye mi vagyunk az illetékes bizottság, de a Regi véleménye is megfontolandó. Két alapvető javaslatuk van az egyikben. Arra biztatják, a, vagy ösztönzik a tagállamokat, hogy a, amennyiben lehet, nem bonyolítsák az eljárásrendet, mind a beszámolási, mind az elnőrzési eljárásrendet egyszerűsítsék. A következő ajánlás pedig egy ügyészség, egy európai ügyészség bevezetésére vonatkozik, négyes pontban szerepel ez, most nem olvasnám fel szó szerint, de alapvetően egy európai ügyességet szeretnének ők is, ügyességet szeretnének látni, illetve a büntetőjogi hatáskörök világos lehatárolását kérik. Létrejött egy olyan ügynökség, Computer Center for Administrative Capacities, amely a közigazgatást, közigazgatási szerveket támogatja, a strukturális és beruházási és kohéziós alapok felhasználásában, főként ami a közbeszerzést érinti, erre vonatkozóan egy cselekvési terv is készült ebben a kompetencia központban, ahogy a neve, hangzatos neve is sugalja. Ez azonban még nagyon kezdetleges testület, amely eh, annyira gyerekcipőben jár, hogy még egy-két lépést te csak. De úgy érzem, hogy az ambíciójuk az kell, hogy legyen, hogy minél eh, cselekvés orientáltabb, felépés orientáltabbak legyenek. Eh, úgy, mint az OLAF, ugye az Európai Unió csalás elleni hivatala. Mindösszesen két rövid bekezdésben vagy mondatban foglalkozom az Olaf szerepével, és itt a nyelvezet sem túl, nem üt meg túl kritikus hangnemet. Talán emiatt majd módosító indítványok is érkeznek a kollégáktól, amelyeket megfontolok majd. A felügyeleti bizottság elnök két az elmúlt napokban eh, választották meg, majd meglátjuk, hogy hogyan alakul a kapcsolatunk az olaf de összességében zárásképpen elnök asszony annyit mondanék, ahogy ön is említette az elején, a módosító indítványok benyújtásának a határideje, eh, ennek a határideje 28-a, e hónap 28-a, és ezt követően Természetesen szívesen dolgozom majd a kompromisszumokon a kollégákkal, amennyiben lehetséges beépítem a módosító indítványaikat, forduljanak hozzám nyugodtan. Köszönöm. Ja, vielen, ja, Dank. Köszönöm szépen, Pirinszki úr. Persze egyeztetni kell majd az álláspontját, hiszen a költségvetési ellenőrzési bizottság véleménye nem mindig egyezik az amiről beszél. Most pedig a számvevőszék nevében Balkúr kapszót tessék parancsoljon. Madame Grisla, maybe uh, we are wrong because... Meg lehet, hogy tévedtünk, de én a megújuló energiaforrások auditja miatt vagyok itt, nem emiatt a dosszié miatt. Köszönöm szépen, elnézést szeretnék kérni, Petri Szavak kapszót parancsoljam. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. A néppárt nevében én vagyok köze- Makovai asszony az árnyék jelentéstevő, és őt képviselem, az ő véleményét fogom most felolvasni, aki sajnos nem tud ma itt lenni, pedig hallatlan fontos témáról van szó, de Makovai asszony természetesen az román választási, elnökválasztási eseményeken vesz részt. Köszönöm az előadónak a jelentéstervezetet, és Makovai asszony néhány észrevételét szeretném itt most összefoglalni. Egyrészt a rende, rendellenességek prioritásának kialakítása tekintetében az árnyék jelentéstevünk hangsúlyozza, hogy 1609 szabálytalanság Öm, a több mint 15 ezer bejelentésből csupán 1600 volt csalásra visszavezethető. Éppen ezért a nem csalásra visszavezethető rendellenességek tekintetében Makovály asszony támogatja azt, hogy a bizottság még nagyobb figyelmet fordítson a csalásból eredő szabálytalanságokra PIF jelentésben. Ezen felül támogatja a bizottság megközelítését, a fizetések megállítása és felfüggesztése tekintetében, hiszen a csalásokkor nagyon fontos, hogy minél hamarabb megállítsák a kifizetéseket és a visszanyerést is biztosítsák, ezért úgy gondolja Makovály asszony, hogy így lehet a legjobban biztosítani az adófizetők pénzét. Másodszorban, mondja Makovály asszony, nem minden tagállam ö, alokál kellő forrást a csalás elleni fellépés érdekében. A PIF jelentésben a bizottság arról számolt be, hogy vannak tagállamok, akik a pénzügyi korrekciókat mi a esetleges bűnügyi tényállások vizsgálata nélkül hajtják végre. Árnyék jelentős tevünk szerint ez a megközelítés hibás, és végső soron hosszú távon mindenképpen a csaló magatartásra ösztönzi az elkövetőket. Nagyon fontos tehát, hogy a nemzeti hatóságok is nyomon kövessék az eseményeket. Makovai asszony a hiányolja azt, hogy az Olaf vizsgálatai következtében történő nemzetállami eh, bírósági jogerős ítéletekről nincsen megfelelő információ. Aztán a Herkules program, illetve a csalás és a csempészet kérdése. A Herkules három rendelet jelentéstevőjeként Makovai asszony a hamisítás és a csalás elleni harcnak nagyon nagy jelentőséget tulajdonít, és ezt meg akarja erősíteni a parlament tevékenységében, illetve a végrehajtó programban is. Ami pedig az új Olaf rendelet végrehajtását, illetve a csalás elleni 2013-as fellépést illeti, az AFKOSZ anti csalás elleni koordinációs szolgálat állt föl 2013-ban, mint mondtam. Árnyék jelentéstevőnk arra szólítja fel a tagállamokat véleményében, hogy állítsák fel a saját afkuszukat, de ugyanakkor célra vezető volna, mondja ő, hogy az nemzetállamok közötti afkoszok, afkoszok működésében ne legyenek nagy különbségek. Végezetül az átláthatóságról. Nagyon fontos, hogy megteremtsük az átláthatóságot, hiszen így lehet a szigorú ellenőrzést végrehajtani, és így lehet fellépni a csalások ellen. Az árnyék jelentőstevő úgy gondolja, hogy a bizottságnak, az Európai Bizottságnak egy olyan rendszert kellene fölállítania, ahol egy weboldalon minden európai pénzeszköz felhasználásába betekinthetünk, standardizált, normatizált kategóriák alapján,

jelentés tartalmaz néhány sajátosságot, és nagyon sajnálom, hogy a 2012-es kérésünk nem került ide a PIV jelentésből, nem került be, tehát ne a magáról a jelentéstevés rendszerről való beszámolással kapcsolatban. És a 2011-es FIF jelentésről ugyan esik szó, de a 2012-esről nem, és hogy ennek oka van, akkor ezt szerettem volna tudni a 69-es paragrafussal kapcsolatban is szerettem volna valamit mondani. Sajnálom, hogy az fal kapcsolatban nem ejtünk szót a dolgokról, a fel kapcsolatban is, amit elmondtam. Ez gyakorlatilag vonatkozik erre az olaf dologra is, hiszen a statisztikákban való bizalom kérdése szempontjából én ezt sajnálatosnak tartom, és ezért is Szeretném a jelentéstevőnket megkérni arra, hogy a 28-as pontot, ami a, az Olaf ö, szerepe a csalás elleni harcban, emiatt én ö, gyakorlatilag így azért megkérdőjelezem, hogy ez itt ö, megalapozottan van-e bemutatva. És a parlament határozataival néhány dolog nem egyezik meg, és ez a 24-es pont például, mikor ö, fel ö, szólítjuk a bizottságot, hogy ö, a pénzügyi érdekeket képviselje, és kérném, hogy ö, a kollégák ezt a pontot még nézzék meg konkrétabban, és utalnék arra is, hogy maga az, hogy 76%-kal növekedtek a bejelentett csalások, azért ez a szám, ez megérdemel egy elemzést, ezt csak úgy egyszerűen odadobjuk, hogy hát megemelkedtek, de hát azért 76% az azért nem semmi, azt azért érdemes elemezni, azért jó lenne tudni, hogy honnan származnak, és a módosító indítványokban is ezeket a számokat még azért meg kellene kérdőjelezni és elemezni, mert a pénzügyi válság vezetett oda, hogy a csalás könnyebbé vált, mint eddig, vagy pedig a válság oda vezetett a pénzügyi válság, hogy jobban odafigyelünk a pénzre, vagy, vagy tett, ezt azért én eléggé megdöbbentőnek eh, tartom. A 16-os pontban szerepel, hogy a tagállamok különböző szigorúsággal és mozgásterekkel kezelnék ezt a kérdést. kérdést. Hát én azt gondolom, hogy az adatbank kérdése nagyon fontos, de hát azért azt is szeretném tudni, hogy milyen eh, különböző eh, szigorral veszik ezt figyelembe. Tehát van, aki behunja az egyik szemét, a másik meg mind a kettőt, vagy hogyan történik ez? Tehát azért szeretném tudni, mert én gyakorlatilag, hogyha ezt így megnézzük, akkor ez szinte olyan érzete van az embernek, mintha nem értünk volna el semmit. Tehát ezt tudom, hogy a barátságosság az, az sajnos nem segít semmit, tehát csak hogyha megnevezzük a dolgokat, és kipellengerezzük, csak ez segít rajtunk, és a 18a paragrafusban épp ezért ez nem maradhat így, és ezért is szeretném, hogyha ezeket a pontokat a módosító indítványainkban kezelnénk, mert ezt a kérdést itt a parlamentben bizonyos koherenciával azért nagyon komolyan kell venni hiszen a pénzügyi érdekek védelmét első helyre kell tennünk. Megkérdezném, hogy a bizottság részről valaki hozzá kíván szólni. Egy elnézést, még Dion úr, nem vettem egy gészre. Köszönöm, igen. A jelentés nagyszerű, de azért a GUE részéről lenne néhány megjegyzésem. Ugyanis a számok ban mindig sok mindent láthatunk. Tehát vagy nő a kriminalitás, a bűnözés, vagy csökken. Hát ezt láthatjuk a számokból, de hogyha növekszik, akkor azt is gondolhatjuk, hogy egyszerűen a bűnüldözésnek a szerepe vált jobbá, tehát emiatt nagyobb sikerrel tudták felfedni ezeket a dolgokat. Tehát egyrésztről több forrást is rendelkezésre bocsáthattunk, és jobb is lett az ellenőrzés, de akkor viszont nem egészen értem, hiszen amit ön elnök asszony elmondott, ezzel egyetértek, hogy amikor egy kicsivel több bepillantást kapunk, akkor azért tudni szeretnénk mégis, hogy itt most melyikről van szó a kettő közül, tehát a, a bűnüldözés intenzitása növekedett, mert akkor az eredmények is gyakorlatilag javulnak a bizottság, illetve a tagállamok részéről, de hát azt azért nem mondhatjuk azt, hogy hát, hogy a számok most mit is jelentenek, pontosan azt nem tudjuk, tehát azért fontos lenne tudni, hogy melyikről beszélünk a két eset közül. A másik dolog, ami pedig itt lebeg valahogy a téma fölött, és a bizottság is elmondta a közleményében, hogy több forrást és több programot is kihoztunk, és minél több ilyen program van, és minél több forrás van, annál nagyobb a veszélye a csalásnak és a különböző visszaéléseknek, szabálytalanságoknak, és ezért nagyon fontos a kérdés, hogy hogyan lehetne racionálisan ezekkel a programokkal dolgozni, tehát hogyan lehetne leegyszerűsíteni az ellenőrzést is, hogy hatékonyabbá váljunk. A 20-as pontjával kapcsolatban a jelentésnek lenne egy megjegyzésem. Itt ezzel kapcsolatban még egy markáns javaslatot is meg fogok fogalmazni, hiszen a korrupcióval kapcsolatban ugye nagyon fontos az, hogy bizonyos nemzetek sorában a visszaélésekről való beszámolás hát nem teljesen konzisztens, és Malmström biztos asszony is már szólt ezzel kapcsolatban, és gyakorlatilag, tehát gyakorlatilag hiányosak a rendelkezés álló információk ezzel kapcsolatban, tehát ezen is meg kell változnia majd a 28-as, 29-es cikkel kapcsolatban, hogy az elnök azt is elmondta, az Olaf-fal kapcsolatban, hát ők valami másik világból érkeznek, úgy látszik, mint ahogy mi ezt itt a KONT bizottságon belül látjuk. Tehát ezeket a cikkeket át kell dolgoznunk mindenképpen. Teljesen egyetértek az elnök asszony által elmondottakkal ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Für Maria Maria Nici, jó asszony az Olaf nevében. Uh, Elnök asszony, igen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tájékoztatni szeretném Önöket, hogy igazgatom Giovanni Kestle nem tud ma itt lenni, hiszen kiküldetésben van. Margarita Hoffman igazgatóm, szintén kiküldetésben vagyok, én pedig Marie Junik vagyok, a D2 um, osztály, osztályvezető helyettese, Andrea Bodéni kollégámmal ő is itt ül mellettem. az osztályon felel az intézményekkel és a külső kapcsolatokért, illetve az intézményekkel való kapcsolatokért. Először is meg szeretném köszönni az előadónak konstruktív és átfogó jelentését, mely a 2015-ös PIFI jelentést tekinti át. Az OLAF ügynökségem nagyra értékeli a parlament támogatását a csalás ellen, üdvözli a bizottság csalás elleni stratégiájának áttekintését, és üdvözli a sok közös vám fellépés sikerét is. Az Olaf az általános rész első bekezdetés, a jelentés tervezet általános rész első bekezdésében foglaltak alapján azt olvashatjuk ki, hogy a korábbi európai parlamenti jelentéseknek felel meg a mostani jelentés is, az Olaf tekintetében is, és a csaláson alapuló és a nem csaláson alapuló öm, bevétel kiesést, illetve téves kifizetést differenciált módon szánja kezelni, és ezek csökkenését összességében üdvözli, ami arra enged következtetni, hogy az áttekintő rendszer jobban működik. Engedjék meg, hogy arra emlékeztessem önöket, hogy az elmúlt három évben az OLAF, a bizottság és a tagállamok egy sor kezdeményezést ragadtak meg, amelyeket a jelentés tervezet maga is kiemel, annak érdekében, hogy jobban fellépjünk a csalás ellen. A jobb nyomonkövetést ezen erőfeszítések fényében kell értékelni. Engedjék meg, hogy néhány speciális pontot is felvessek a jelentés tervezet kapcsán. 16-os pont amely a tagállamok közötti ö, csaláson és nem csaláson alapuló szabály, szabálytalanságok közötti ö, különbségekről beszél. Nos, ezzel kapcsolatban az Olaf részéről ki szeretnék emelni, hogy létezik már egy ilyen adatbázis, az Irregulatory Management System kialakítása óta. Ezen felül október óta ennek a szabálytalanságok kezelési rendszerének már egy új változata is létezik, amely lehetővé teszi, hogy a beszámoló rendszert, illetve az elemzés folyamatát jobban karcsúsítsuk, illetve irányba állítsuk. Point 18. Commission. Ami a 18. 18-as pontot illeti, mi szerint, hogy a bizottságnak kell meghatároznia, hogy a szabálytalanságok a tagállami ellenőrző rendszerek hatékony, nem hatékony módjára vezethetők-e vissza. Nos, ezzel kapcsolatban azt mondhatjuk, hogy a zero reporting jelentésem, tehát az, hogy egyes tagállamok egyáltalán semmifajta visszaélésről nem számolnak be, aggasztó. Figyelembe kell venni azt is, hogy a bizottság a PIF jelentést a tagállamok hivatalos adapjaira építette a speciális ágazati kötelezettségeket figyelembe véve. Ugyanakkor az is igaz, hogy egyes tagállamok semmilyen fajta szabálytalanságról, vagy csak nagyon kevésről számolnak be, különösen a költségvetés kiadási részét illetően. Nagyon kényes kérdéssel állunk szemben, és a bizottság elkezdte megvizsgálni azokat a gyakorlatokat, amelyek a vélelmezett csalások ellenőrzési tekintetében fennállnak, illetve hiányoznak, és a bizottság bilaterális módon keresi a megoldást. A csaláson alapuló szabálytalanságok kérdésére tehát pozitív választottak a szereplők, például a görög hatóságokkal való párbeszéd során a kohéziós politikai eszközök felhasználása tekintetében. Talán emlékeznek rá, hogy a 2012-es jelentésben Görögország volt az egyik olyan ország, amelyet elmarasztaltak a csaláson alapuló beszámolók, csaláson alapuló események jelentésének hiánya alapján. A 19-es pont kapcsán az Olaf egyetért a jelentéstevővel, és úgy gondolja, hogy a büntető jogszabály alkalmazása a csalás ellenében, erről szól a PIF eh, irányelv, ez a PIF irányelv témája, hatásos lehet, hatékony lehet a jelenség felszámadása érdekében. Végezetül a 2013-as PIF jelentést összevetve a korábbi évek jelentésével azt mondhatom, hogy ez a 2013-as PIFI jelentés adja a legmélyebb elemzését a felfedezett és felmutatott csaláson alapuló szabálytalanságoknak, és, trukt, és egyetlen fejezetben foglalja össze az ajánlásokat. Ez már magában is egy pozitív jelentés, amely figyelembe veszi a korábbi parlamenti jelentések által, a korábbi PIF jelentésekhez fűzött módosító indítványokat illetve javaslatokat. Mielőtt megadnom kollégámnak, a szót még röviden össze szeretném foglalni, röviden válaszolni szeretnék arra a kérdésre, hogy hogy az Európai Parlament 2012-es PIF jelentéshez elfogadott állásfoglalásának volt-e nyomon követése. A most vitatott, megvitatott jelentés a 2013-as PIF jelentésre vonatkozik, és ezért mi tőlünk a 2011-es PIF jelentéshez kialakított parlamenti állásfoglaláshoz kapcsolódó véleményt most kaphatják meg, tehát a 2011-esről. Jövő évben pedig a 2012-es jelentéshez kialakított parlamenti állásfoglalásról való Olaf véleményt kapják meg. Ugye, ha jól emlékszem, ha nem csal az emlékezetem, áprilisban fogadták el ezt az állásfoglalást, ezért a mi jelentésünkben ez még nem szerepelhet, hiszen amikor a mi a jelentést összefoglaltuk, akkor már nagyon előre haladott amikor önök elfogadták az állásfoglalást, akkor mi a jelentés megfogalmazásának már előre haladott fázisába voltunk. Hogyha amikor tehát elfogadták a parlamenti állásfoglalást, addigra már a mi jelentés tervezetünk a tagállamok közötti, illetve a szakértők közötti vitatárgyát képeztem. Most pedig André Bordóninak adom meg a szót, hogy van-e kérdése, illetve észrevétel az adathalmazzal kapcsolatban, illetve hogy válaszolja meg azokat a kérdéseket, melyeket a képviselők tettek fel neki. Andrea.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 Köszönöm szépen, elnök asszony, elnézést, hogy ilyen késedelmesen kapcsolom be a mikrofon, de egész pontosan meg akartam érteni, miről is beszél a kollégám. Ami a statisztikák megbízhatóságát illeti, erre tettek fel egy kérdést, mely statisztikák a PIF jelentésben szerepelnek. Nos, ezzel kapcsolatban ki szeretném emelni azt a tényt, hogy mélyreható és hosszú folyamatot bonyolítottunk le az elmúlt években, annak érdekében, hogy a publikált, a minden évben a PIF jelentésben publikált statisztikai adatok megbízhatóbbak legyenek. Szorosan együttműködtünk a tagállamokkal az alapvető definíciók, az alapvető gyakorlatok tisztázásában, de ahogyan világosan elmondjuk a jelentésünkben, további harmonizációra is szükség van. De és most jön a nagy de. Szóval de. Mindez, és ezt szeretném hangsúlyozni, az EU alapok üzemeltetésében, menedzselésében résztvevő rendszer komplexitásával magyarázható ak az, az elégtelenségek, főleg a mezőgazdaság és a kohéziós alap eszközeinek felhasználása tekintetében, hiszen tudjuk, hogy itt a decentralizáció egy szándékos döntés eredményeképpen jött létre, annak érdekében, hogy felhasználókhoz közelebb kerüljenek az alapok, az alapok programozása, végrehajtása, illetve az alapokról való döntés szintje. Ez azonban a szereplők számát, akik a, hogy úgy mondjuk a vertikumban együttműködnek, jelentősen megnövelte, és ez ennek persze negatív következménye az, hogy a megközelítések, a gyakorlatok, az értelmezések is megsokosodtak. Az elmúlt években tehát széleskörű munkát végeztünk, és jelentős erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy eszközöket, irány, túlokat, képzést és iránymutatásokat biztosítsunk a tagállami és a regionális felhasználóknak annak érdekében, hogy az eltérések ne legyenek túl nagyok az értelmezések és felhasználások tekintetében. Bilaterális alapon is felvettük a kapcsolatot egy-két tagállammal, akik az, az benyújtott adatok értelmezése tekintetében számunkra problematikusak voltak, és ennek következtében arra a következtetésre jutottunk, hogy az adatok megbízhatósága magas és megnyugtató. Mit is jelent ez? Azt jelenti, hogy a csalás szerű szabálytalanságok ról szóló adatok a nemzeti hatóságok felfedési adatain nyugszanak. Azaz tehát, hogy konkrét ügyeket derítettek fel a nemzeti hatóságok, amelyikre a statisztika épül. És ez alapján fogalmazza meg az Olaf az ajánlásait. Tehát, hogyha a zero reporting jelen, jelenségével találkozunk, tehát, hogy egy tagállam nem jelent nekünk szabálytalanságot, akkor ez igen aggasztó számunkra, hiszen ez azt jelenti, hogy azok a tagállamok, akik nem jelentenek, nem fednek fel semmilyen szabálytalanságot. És e tekintetben nyomatékkal szeretném kiemelni a vélelmezett csalás esetek jelenségét, ugyanis úgy gondoljuk, hogy a konkrét csalás elleni intézkedések tekintetében általunk publikált számadatok a legmegbízhatóbbak. adatainkat, tehát a saját eh, felismeréseink, felméréseink, illetve eh, adatbeszerzésünkre alapozzuk. Feltettek még egy kérdést? Hogyha a statisztikák nomenklatúráját megváltoztatták, akkor biztos egyetért velem abban, hogy téves volna úgy gondolni, hogy a statisztika megváltoztatása betekintést ad-e abba, hogy önök több vagy kevesebb információt kapnak-e meg. Sorry, I, I think we are talking of... Elnézést, de azt hiszem, hogy két különböző dologról beszélünk. Ön az Olaf jelentésről, én pedig az EU pénzügyi érdekének védelméről beszélek. Minden tisztelettel adózva persze az elnök asszonynak. Egy szóval, mi itt a tagállamoktól kapott információra építünk, a tagállami csalás elleni hatóságokról, illetve a, az EU alapjainak tagállami e, e, alapjaiból a tagállami hatóságok által végzett elosztást felügyelő hatóságoktól kapjuk ezeket az adatokat. És így kapjuk meg a csaláson alapuló e, szabálytalanságokról való adatokat, amelyek mind olyan eseteken alapszanak, amelyeket a tagállami igazságügyi szervek illetve igazgatási szervek eh, fettek fel, illetve indítottak akár büntetőeljárást is ezek ügyében. Ilyen módon, tehát a fraud detection, a csalá capability, tehát eh, a csalás felfedésére való képesség lehetőségéről beszélünk, és ezek azok az adatok, amelyek alapján bizonyos következtetéseket levonunk, vagy sem. Arról is beszélünk erről egyébként a PIF Report jelentés konkrétan beszél, de főleg a statisztikai értékelés mellékletében olvasható ez, amely statisztikai melléklet ugye a tagállami tagállamok által jelentett szabálytalanságokról szól. Egyszerűen szóval arról beszélünk, hogy a 2012-es és a 2013-as PIF jelentés a megállapított csalás arányáról beszél. Azaz tehát az össz ö, szabálytalanságból mennyi vezethető vissza konkrét csalásra, amelyekből az elkövetkező természetes vagy jogi személy ellen konkrét büntetőeljárás indult a tagállamban. 2012-höz képes 2013-ban enyhén nőtt a ezen csalások száma, de nem csak az Olaf jelenség jelentéséről beszélünk, hanem a nemzeti hatóságok által kezdeményezett eljárásokról is. Mondom, az eredmények mind a mezőgazdaság, mind a kohéziós politika területén enyhén nőnek, és a jelentés idevágó jelentés a 2.2.2.1 bocsánat, 2.2.2-ben valamint ennek az egyes és a kettes albekezdésében olvashatják a mezőgaz, azt, hogy mezőgazdaságban 7%-kal nőtt a megállapított csalások esetek száma, a kohéziós politika szakterületén pedig 11%-os volt ez a növekedés. Összességében tehát a tagállamok által csalásként bejelentett szabálytalanságok tekintetében való növekedést mutatja ez a két eh, számadat, a mezőgazdaság és a kohéziós politika területén, és remélem, hogy ezzel a statisztikák tekintetében a két helyeket sikerült eloszlatni. Köszönöm szépen, és valaki szeretne még a bizottság részéről hozzászólni, mondjuk a regionális igazgatóság, ügyi Eh, igazgatóság részről a 24-es paragrafussal kapcsolatban, tehát a eh, felfüggesztések és fizetések megszakításával kapcsolatban utaltak arra, hogy ez nem annak felel meg, amit a parlament már sok éve kért, követelt. Tehát hadd kérdezem meg, hogy a bizottság részéről valaki hozzá szeretne szólni, ha nem, akkor a jelentéstevőnek Pirinszki úrnak adom meg még egyszer a szót, tessék. Thank you, Madam Chair, and thank you to all. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm mindazoknak, akik részt vettek ebben az érdekes vitában. A Makovály asszony kollega által elmondott megjegyzésére reagálva, annyit mondhatok, hogy a 19-es pont pont Makovály asszony aggodalmát és mások aggodalmát tükrözi, mi szerint egyes tagállamok a felderített visszaéléseket nem nyomozzák ki, nem járnak a végére, hanem egész egyszerűen a rendszeren igazítanak. Ami a 20-as bekezdést illeti, az átláthatóság, mint kulcsfontosságú szempont, egyetértek az elhangzottakkal. Makovai asszonynal ezügyben is egyetértünk. És persze az említett kérdésekről részletesebben is beszéltünk, amikor a konkrét módosító indítványok beérkeznek. Ami Gressler asszony, az elnök asszony megjegyzését illeti, Most azt hallottuk, hogy statisztikai kérdésekre teljes válasz érkezett, talán igen, talán nem. Mert továbbra is aggodalomra adok hogy a, a, a beszámolók, a jelentések nem tükrözik teljes mértékében a, mértékben a visszaélések vonatkozó helyzetet, ezért azt kell mondjam, hogy továbbra is szeretnénk, hogyha a, a reporting javulna. a naming and shaming, tehát a megnevezés és, és kritizálás, amely nem megerősített adatokon alapul, ez szerintem visszafelesülne el, éppen azért úgy érzem, hogy ez egy kétélű fegyver. Ami a család szabálytalanságok szemének növekedését illeti, amelyre ön is utalt, nos, egyetértek azzal, hogy valóban szükség van eh, arra, hogy ott figyelemmel kövessük ezeket a tendenciákat, A jelentésben megtalálható az erre vonatkozó utalás, hogyha ezt nem is emeltem ki, tehát utalni kell, mind, oda kell figyelni arra, hogy mik azok a tendenciák, amelyeket meg kell állítani, és mik azok, amelyek igazából nem tendenciák, mint például egyszerű előfordulás, mint a halászat politika esetében, ahogy azt említettem. Amennyire tudtam követni a következő kérdést. Szigorú ellenőrzések a szabályoknak való szigorú érvényszerzés, ezek is felmerültek igényként. Nos, valóban ez mindannyiunk által támogatandó törekvés. Ami talán igazi különbséget jelent a tekintetben, hogy hova helyezzük a hangsúlyt ezen ügyekben. Nos, a nem család szabálytalanságokra oda kell figyelni. Én még egyszer mondom, a megelőzés, a prevenció az nagyon fontos, nem elég szankciókkal élni, vagy a kifizetéseket megállítani, felfüggeszteni, szerintem ez önmagában nem jár majd eredménnyel. A díszakpolitikai osztály egy jelentést készített arról, illetve egy, egy érdekes tanulmányt, hogy a hibarányt mennyire növelik a túlságosan út nemzeti szabályok. Ez egy igencsak vastag tanulmány. A gold plating néven elhíresült eljárás, miszerint az uniós jogszabályok végére odabígyesztenek különböző nemzeti kitételeket is. Úgy érzem, hogy ez eh, főként az irányelvek és más uniós jogi normák esetében igencsak eh, megnehezítik a dolgunkat. Éppen ezért kérem a kollégákat és önt is, elnök asszony, hogy kér, önök is szólítsák fel a bizottságot és a tagállamokat arra, hogy a csalások szankcionálása mellett erre is figyeljünk oda, mert ez az Európai Uniót és annak intézményeit nagyon sok európai polgár szemében igen rossz fényben tünteti fel, mert egész egyszerűen úgy érzik, hogy mi osztjuk meg őket attól a lehetőségektől, hogy tényleg szabályszerűen viselkedjenek. Ne érezzék úgy, hogy én, én, én puhán közelítek a, a, a csaláshoz, vagy a szabálytalanságokhoz. Nem, én tisztában vagyok azzal, hogy mennyire égető probléma ez, mennyire szükséges és fontos, hogy ezt komolyan vegyük, és a legszigorúbban fellépjünk ennek minden előfordulási formája ellen, az elcsalt pénzeket pedig teljes mértékben visszaszerezzük, nem az Európai Unió pénzügyi érdekének védelmét én is teljes messzerséggel támogatom, és elnök asszony ezért végezetül elmondanám, hogy alkalmam volt beszélni erről a kérdésről olyanokkal, tehát ahogy azt mondtam, olyanokkal tudtam beszélni erről a kérdésről, akik 20 évvel ezelőtt is ott voltak, amikor megszülettek az első jelentések, és amennyire kivettem az ő szavaikból, úgy érzik, úgy látják, hogy két probléma van, amivel valamit kezdeni kell. Az egyik az a csalás, amikor ellopják az unió pénzét, a másik pedig a pénzügyi gazdálkodás, a megfelelő pénzügyi gazdálkodás, illetve hát leginkább annak hiánya. Érmes talán egy kicsit visszajönni a dolgok gyökerét, a problémák gyökerét megkeresni, és újra a kapta felnál előről kezdeni a szabályok megalkotását. Akkor én is szeretnék aláhúzni még egy dolog, dolgot. Pirinski kolléga, ebben a bizottságban mi nem tudunk a csalással kapcsolatban valamiféle lágy hozzáállást gyakorolni, vagy magunkévá tenni. Tehát gyakorlatilag, hogyha nem vizsgálom meg, hogy mi volt a szabálytalanságok, akkor nem tudom, hogy egyáltalán miről volt szó, tehát gyakorlatilag a szabálytalanságokat is meg kell vizsgálni, nem lehet kivizsgálatlanul hagyni. És a 18-as paragrafussal kapcsolatban pedig, hogy nehogy félreértsük egymást. Tehát, hogyha gyakorlatilag ez a kipellengérezés gyakorlatát, ezt el kellene kerülni, hát hogyha van annak gyakorlata, hogy név szerint kipellengérezünk valakit, akkor hát gyakorlatilag, hogy a tagállamok nevét ne említsük, tehát hogyha nem említjük őket többet a nevükön, ilyen esetekben, illetve hát, hogyha valamelyik tagállam egyáltalán nem jelez semmilyen szabálytalanságot, akkor a kérdés, hogy az ő rendszerük egyáltalán akkor ezek szerint nem működik, vagy pedig tényleg nincs semmit jelenteniük, vagy nem is néztek oda, hogy mi történt. Tehát, hogyha valakinek nincsen mit jelentenie, vagy tehát nem jelent semmit, akkor én a bizottság és az Olaf véleményét osztom abban, hogy azért csak meg kell kérdeznünk azt, hogy, hogy mi van ott azoknál, akik nem jelentkeztek. De egyébként az egyetértek, hogy tehát a neveket nem kell így megnevezni, de azért szeretném tudni, hogy ön egész pontosan mit értett az alatt, hogy nézze, hogy nem pelengerezünk ki senkit. Just in one word. Ez... Mivel tulajdonképpen hozzámítézett kérdésről van szó, ezért egy, tényleg csak egy szóban, egy mondatban. Bulgária hazám példáját alapul véve, Bulgáriát esetét gyakran arra használják, hogy ez a konkrét tagállam nagyon, ezt az, ezt az országot nagyon komolyan kritizálják, pedig itt nagyon sok, azért, mert itt sok szabálytalanságról számolnak be. Egy másik országot, ahol pedig egy szabálytalanságról számolnak, sem számolnak be, azt megdicsérjük, miközben ez nem azt jelenti, hogy nincsenek szabálytalanságok, csak azokról nem számolnak be. Köszönöm szépen, köszönöm a magyarázatokat, és akkor ezzel is jutottunk a következő napirendi pontunkhoz. Ez a megújuló energiatermeléshez nyújtott támogatásokkal kapcsolatos jelentés, amelyet megvizsgálunk, és Balkó úr a számvevőszénél az illetékes személy, tehát az ő jelentését hallgatjuk meg elsőnek. Parancsoljon. Köszönöm szépen, hogy bemutathatjuk az auditunkat. Üdvözlöm az előadót, Pos urat és a tagokat, illetve az elnökasszonyt. Az Európai Számvevőszék nevében a 6 per 2014-es speciális jelentést mutatom be, a kohéziós alapokból a megújuló energiaforrások támogatását szolgáló kifizetésekre. biztos vagyok benne, hogy a mi jelentésünk önök számára is érdekes lesz, valamint az ITRE, tehát az Ipari Bizottság számára is érdekes lesz. Az a kérdés, hogy a két fontos EU forrás, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap jó eredményeket ért el. 2007-ben a tanács elfogadta az energia és éghajlatváltozási stratégiát, és a 2020-as 20%-os CO2 csökkentési százalékot, illetve a megújuló energiaforrások energiamixba való becsatolásának célirány, célszámát előírtam, és 4,7 milliárd eurót irányzott elő célok elérésére. Múlt hét Múlt hónap végéig a tanács elfogadta legalább 27%-os megújuló energia becsatolási célszámot 2030-ra. A megújuló energiaforrásokból származó energiaforrások, a szél, a nap, a biomassa vagy a víz energia lehetnek, és ezek nagyon fontosan hozzájárulnak az energiállátás biztonságához, és csökkentik a foszilis üzemanyagoktól való függőségünket, valamint csökkentik a széndiokszid kibocsátást is. Akkor, amikor az EU és tagállamainak um, költségvetése különösen feszül, nehéz helyzetben van, a megújuló energiaforrásokból származó jövedelmek segíthetik a regionális fejlesztést, felgyorsíthatják, növelhetik az EU versenyképességét, helyi foglalkoztatást biztosíthatnak, és egészséges környezetet biztosíthatnak. A számvevőszék minden területen, ilyen módon az e megújuló energiaforrások területén is felügyeli az EU, EU költségvetésének felhasználását, és ahogyan 6 per 2013-as jelentésben valamint a megújuló energiáról szóló idén júliusban bemutatott jelentésünkben, melyet most mutatok be önöknek, is e célnak teszünk eleget. Az a cél, hogy megállapítsuk, hogy a fel áttekintett projektek jó eredményt értek el, mi több. A számvevőszék azt is megvizsgálta, hogy tervek szerint hajtották-e végre ezeket a projekteket, és elérték-e a kitűzött célokat. Azt is megvizsgáltuk, hogy az EU 2020-as célkitűzéseknek megfelelnek -e a projektek a költséghatékonyság vizsgálata során pedig az eredményeket hasonlítottuk össze a költségekkel. Ezekről a jelentésünk 26. bekezdése szól, valamint az ide rendelt 25-ös lábjegyzet. A legfelsőbb audit vagy számvevőszéki intézmények nem számára lévő nemzetközi iránymutatásokat vettük figyelembe, a highest level performance alternatíva a figyelembevételével. A Európai Számvevőszék a következő meglátásokat domborítja ki. Egyrészt a megújuló energiaforrások projektjei megfelelő e, energiabecsatolást biztosítottak, megfeleltek ez e tekintetben a céloknak, és semmilyen jelentős időbeli csúszás nem jött létre, és a költségeket se lépték túl jelentősen a energiagenerációs kapacitásokat tervek szerint kapcsolták be, és semmifajta technikai akadályban nem ütköztek el, a fenntarthatóság pedig biztosított. Második részrevétel. Az megújuló energiaforrások becsatla, betáplál, hálózatba való betáplálása egy sor problémát vet fel, és ez akadályozza a megújuló energia, ene, elektromos energia előállítást az EU-ban. Ugyanakkor itt nem mindig sikerült a szerződéses felek kiválasztása tekintetében teljes transzparenciát biztosítani. Ezen felül az EU által finanszírozott projektek költséghatékonysága változékony volt negyedsorban. Az energiatermelési célokat teljes egészében, vagy majdnem teljesen egészében elérték, a 24 auditált projekt 8-ból 8 ban ez nem történt meg, leginkább azért, mert az előjelzések nem voltak pontosak. Az aktuális energiaelőállítása számokat vettük figyelembe ezen meglátásunk meghatározása során. Ötödik észrevétel. A megújuló energiagenerációs projektek um, segítenek az EU 2020-as célok elérésében, de ugyanakkor a költséghatékonyság ezen a projektek végrehajtásánál nem volt vezérelv. Az operatív programok, melyeket a nemzeti hatóságok dolgoztak ki, nem tartoz, tartalmaztak magyarázatokat arra, hogy hogyan lehet jobban elérni az EU megújuló energia céljait, és a monitorozás, a nyomonkövetés tekintetében is hiányok mutatkoztak. A gazdasági végrehajthatóság és a nyereségesség tekintetében nem voltak kellő hat információval rendelkező összehasonlított tanulmányok is, így a legjobb technológiai megoldásokat sem lehetett mindig kiválasztani. A kohéziós politikai alapok tehát korlátozott EU hozzáadott értékkel jártak, márpedig ez egy olyan érték, amely, ahogy a neve is mondja, többletértéket jelent a tagállami beruházásokhoz képest. Az a fontos, hogy az EU költségvetéséből olyan intézkedéseket és fellépéseket finanszírozunk, amelyek a közösségi értéket növelik a két százalék és a 85 százalék között ingadozó finanszírozási ráta e, ilyen módon azt is megmutatta, hogy sok helyen az EU alapok jelentős részt vállaltak a projektek finanszírozásából. A szélenergia projektek végrehajtói közül öt közül négy idő korán visszafizette a, hitelek, a hiteleket, ugyanakkor a szél, nap, farmok biztosították a harmadik felek általi finanszírozást is. Ezen felül ezen ágazatban viszonylag kevés adminisztratív tapasztalatot szereztünk, de azt megállapíthatjuk, hogy az EU alapok jelentős gazdasági fejlődéshez segítették a régiót, illetve gyakran katalizátorként működtek a helyi gazdaság fellendítésében. A value for money, az értéket a pénzért, ezért korlátozott volt, és korlátozottan sikerült elérni az EU 2020-as betáplálási céljait ezekkel a projektekkel. Az egyik esetben az outputot, a célba vagy teljesítményt elérték, mindenfajta késedelem nélkül, és itt a megújuló betáp célokat is teljesítették. Ugyanakkor a projekt végrehajtás tekintetében voltak hiányosságok, például a performancia indikátorok tekintetében, amelyek, amely mutatókat, indikátorokat egyéb iránt két héttel ezelőtt a Kokobuban való éves jelentésünk bemutatója során is kiemeltük. felfedtünk még más hiányosságokat is, a, például a projekt kiválasztások eljárása tekintetében. Az EU energiacélokat nem sikerült a megvizsgált projektek kétharmadában biztosítani, és ezen projektekben a költséghatékonyság nem volt a vezérelv. Célunk az, hogy megerősítsük az EU alapok hatékony felhasználását, és ezért a 2014-2020-as időszakban két típusú ajánlást fogalmaznánk meg. Az egyiket az Európai Bizottsághoz intézzük, a másikat a tagállamoknak intézzük, az első ajánlás azt mondja. A bizottság a program végrehajtás, illetve az megvalósíthatósági feltételek meghatározása során járuljon hozzá hogy a költség hatékonyság elve vezesse a programokat, és a megfelelő igényekhez igazodjanak a projektek, és ezek igazodjanak optimálisan az EU 2020-as energia céljaihoz. A bizottság, ez is még ajánlásunk, támogassa azt, hogy a tagállamok előrejelezhető és kiszámítható szabályozó rendszert fogadjanak el, és biztosítsák, hogy problémamentesebben lehessen a megújuló energiaforrásokból gerjesztett ener villamos energiát a hálózatokba betáplálni. Ajánlásunk a tagállamoknak az, Fontos, hogy minimális költséghatékonysági kritériumokat fogadjanak el, amelyeket a projekt feltételeihez igazítanak, és őrködjenek az EU alapok hozzáadott értékének biztosításán, annak úgy, hogy a monitoringot és az, ev- e, és az evaluációt folytatják. Gressle asszony, igen, tisztelt képviselők, köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, Balkó úr, hogy a jelentést bemutatta. Poh úr a parlament részéről a jelentéstevő, remélem, hogy jól ejtettem ki a nevét. Poh úr, parancsoljon, önni a szó. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, pane Balko. Eh, dovolte... Köszönöm. Elnök asszony, Balkó úr, röviden én is összefoglalnám ezt a jelentést, amit benyitottam. Először is köszönöm a számövőszéknek az elkészített jelentést, amely nagyon fontos és hasznos számunkra, már csak azért is, mert megerősíti azt a tényt, hogy a megújuló energiaforrások fejlesztését megfelelően alakították. 24 ilyen projektet hajtottak végre. Ezek többsége megfelelően előkészített volt, amikor döntöttek a finanszírozásukról, időbeni túlfutás nem volt, illetve a költségek sem haladták meg jelentősen a tervezettet. Tehát alapvetően minden a tervek szerint ment. Az esetek mindössze egyharmadában fordult az elő, hogy a tervezett energia mennyiséget meg tudták termelni, a tervezésben is voltak hiányosságok, illetve szabálytalanságok, valamint később is. Éppen ezért a jelentésemben felhívom a figyelmet ezekre, és különböző ajánlásokat is teszek ezek megoldására. A hatékonyság kell, hogy vezessen bennünket a kohéziós politikában is, a kohéziós politika által finanszírozott projektek esetében is. És hát a jelentés is jól mutatja, hogy ez nem mindig van, volt így. A tagállamoknak megfelelő kapacitással kell rendelkeznünk arra, hogy az így megtermelt energiát az országos energiahálózatba be tudják táplálni. Erre egyébként a számvőszék jelentése is utal. Az Európai Bizottságnak egy olyan stabil finanszírozási keretet kell megteremteni a következő pénzügyi időszakra vonatkozóan, amely stabil és kiszámítható. Ennek a hiányára is rámutatott a számvevőszéki jelentés. Szárásképpen elmondanám, hogy az Európai Bizottságnak sokkal gyorsabban, rugalmasabban kellene reagálni konkrét kérésekre és igényekre, például az operatív programok kidolgozása során, amelyben bizony még vannak komoly hiányosságok. Köszönöm szépen, én szerettem volna elmondani, most pedig várom a nagybecsült kollégák kérdéseit, megjegyzéseit. Köszönöm szépen, Fogunk kolléga jelentkezett, tessék. Köszönöm. Köszönöm a számvevőszéknek és a kollégának is az elmondottakat inkább a számvevőszékhez intézném a kérdésemet, nem is annyira a kollégához. Vegyes képet festett a számvevőszék képviseletében az ember A jelentésben ugyanis elmondták, hogy a projekteket nagyrészt végrehajtották, a határidőket nagyjából tartották, és nem szálltak el a költségek sem. Ez mind szép és jó. A negatívum ott jelenik meg, amikor azt mondja, hogy a projektek igazi hozzáadott értéke nem nyert bizonyítást. Mostanában mindig arról beszélünk, hogy teljesítmény, hatékonyság, hatásosság és a value for money, tehát eh, hogy értéket kapunk el a pénzünkért. Nos, az önök jelent megteremtése, a megújuló energiaforrások előnyeivel, mint a gazdasági növekedés, munkahelyteremtés, vagy az emissziócsökkentés, mint előnyök kérdésével nem nagyon foglalkozik. E jelentésben nem, nem szólnak erről, mert azt mondják, hogy a jelentés igazából nem kell, hogy kiterjedjen erre. Mégis jó lenne, hogyha beszélne erről. Talán mondjuk akár annyit, hogy a jövőben ezt kellene vizsgálni, ezt kellene szem előtt tartani. Talán mondjuk, hogyha javasolná, hogy a jövőben mire figyeljünk oda jobban, az ilyenkor ilyen jelentések esetében ez nekünk mindig jól jön. Köszönöm. Kollégin Labajevó, Martina. Labajevó kolléga, nő, Martina. Azt nem úgy uh no, odpustit jednu velmi osobní poznámku, doufám, že mě to dovolíte. Köszönöm szépen, ha megengednek egy személyes megjegyzést. Az én hazámban ma ünnepnap van. A cseh versenyes forradalom 25. évfordulóját ünnepeljük ma, erre emlékeztetném a kollégákat. 1989-ben kollégák, a jelenlévő honfitársaim is részt vettek ebben. Fontos nap ez számunkra. Lássuk most a megülő energiaforrások kérdését. A szemvőszék részéről, amit hallottam, az nagyon tetszett. Köszönöm ezt a beszámolót. Ez egy roppant releváns téma. A 2007 és 2013 közötti időszak előkészítésekor igazából az éghajlatváltozást még a programokba, a projektekben nem tudták igazán beépíteni. Szerintem egyre relevánsabbá válik majd ez a téma az elkövetkezendő években, a következő programozási időszakban. A számvevőszékhez intéznék kérdéseket. Először is, milyen támogatási módszerek voltak a leghatékonyabbak, erre vonatkozóan van elemzésük? A második kérdésem pedig, ez a, mindez a támogatás a kohéziós politika eszközeihez és a nemzeti politikákhoz milyen mértékben kapcsolódott, illetve mennyire volt hasznos. Ha Balko, bitte. Vielen Dank. Balko úr. Mr. Woben, I would like to thank Fogyekova. Először is köszönöm anyanyelvemen za otázky a osobitne som rád, že... E, Köszönöm szépen, tehát nagyon örülök. hogy az előadó szakbizottságban éppen azt emelte ki, amit mi a saját jelentésünkben is kiemeltünk, mégpedig a költséghatékonyság kérdését. Ez magától értetődő, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez a mi jelentésünkben végig zajló vörös vonal. Ami pedig a kérdést illeti. Nos, angolul folytatom. Vegyes érzelmekkel készítettük ezt a jelentést. Mi magunk is felhívnám a figyelmüket az egyes, kettes bekezdésre a bevezetésben, amelyben, illetve 48-as és 54-es bekezdésre is fel, felhívnám a figyelmüket. Ezek egyértelmű, konkrét megalapítások, a value for money, tehát értéket a pénzért, a végrehajtásban tapasztalt gyengeségek, az energia e, e, termelési célok el nem érése, és így tovább, és így tovább. Számunkra úgy tűnik, hogy nem beszél mellé ez a jelentés egyáltalán. A mellékletekről nem is beszélve, amelyekben toppant érdekes tényekre mutatunk rá. A 48-as és 54-es cikket említettem. Nézzék csak meg! Nézzük meg az Európai Bizottság válaszait. A 48-as és 52-es mm, bekezésre reagálva egyértelműen reagál a bizottság arra, amit mi megállapítottunk. Mivel itt vannak velem auditor társaim is, a Pungerst kollégának adnám meg a szót, aki a csapat, az audit csapat vezetője volt. bitte. Thank you, Madam Chairman. Yes, maybe I can just compliment what Mr. Pungerst úr, igen, köszönöm. Von és Stiljakova képviselő kérdésére is reagálnék egyben. A módszertanunknak nem képezte részét, ezt el kell, hogy ismerjem, hogy elemezzük, auditáljuk azt, hogy a kohéziós politika szélesebb körű céljait, úgyis mint munkahelyteremtés, szociális kohézió, innováció, foglalkoztatás, vagy talán ezt már említettem, gazdasági növekedés, hogy ezeket mennyiben segíti a, a, a IRDF és kohéziós alapból támogatott megújuló energiaforrási beruházások, ugyanakkor az audit vizsgálta azt, hogy az Európai Uniós Bizottság szakpolitikai célja mennyire valósul meg ennek köszönhetően, az Európa 2020-as stratégiában lefektetett célokra gondolok, hogy mennyire támogatják ezek a befektetések ezt a célt, illetve hogy ezt mennyire költséghatékonyan teszik mennyire sikerült megtalálni a legjobb intézkedéseket annak érdekében, hogy az adófizetők pénzét a legjobban használjuk fel a megújuló energiaforrások terén. A kérdés tehát nekünk nem az volt, hogy hány munkahelyet teremtettünk. Az ilyen beruházási beruházások általában gazdasági növekedés munkahelyteremtést igenis szolgálják. Mi inkább arra voltunk ebben az auditban igazán kíváncsiak, hogy a megújuló energiaforrásokra vonatkozó célt milyen mértékben szolgálta tehát ez a beruházás ezt a célt? Az output oldalon nagyon elégedettek voltunk, ritkán találunk olyan projekteket, amelyek ilyen kevés problémát találunk. Ugyanakkor azt találtuk, hogy a tervezés és a végrehajtás során hiányzott az a szempont, hogy a legköltséghatékonyabb módon hogyan tudnak eljárni. Ez volt alapvetően az audit központi módszertani megfontolása. Nem az volt a célunk, hogy megvizsgáljuk, hogy hány munkahelyet teremtettek, mekkora gazdasági növekedést generáltak ezek az intézkedések. És az audit elkezdésekor is tudtuk már, hogy az Barózó biztos úr a 2014 és 20-as időszakra vonatkozóan azt kérte a tagállamoktól, hogy tegyenek többet a megújuló energiaforrások területén. És a jelentésben szereplő számadat, ami azóta tovább nőtt, az a megújuló energiaforrásokra, az a szén-dioxid kibocsátás csökkentésre se kapcsolatos beruházások három, meg három, meg négyszereződnek. Még egyszer mondom, mi azt vizsgáltuk, hogy a szakpolitikai cél és a beruházások között mekkora kapcsolat állható, mennyire költséghatékonyan használtuk fel az uniós adófizető polgárok pénzét e cél megvalósítására. A második kérdésre eltérve persze azt is vizsgáltuk, hogy az adófizető pénzét mennyi nemzeti támogatással? Finnország, Lengyelország, Ausztria, Málta és az Egyesült Királyság, sőt, azon belül is Vesz került gorcső alá, és azt vizsgáltuk, hogy a nemzeti támogatások nélkül, adófizetők pénze nélkül a magánbefektetők ezt mennyire tudták volna ugyanezt a beruházást véghez vinni? Az volt a kérdés, hogy a, mi a, le, a támogatás legjobb formája és eszköze. Nos, ez egy nagyon összetett kérdés. Mind a öt tagállamban találtunk olyan nemzeti támogatásokat, tagállami szintű támogatásokat, amelyek lehetek visszanemtérítendő támogatások vagy adókedvezmények formájában, vagy különböző jogszabályi, szabályozási eszközök. Nagyon nehéz megmondani, hogy melyik az a rendszer, amelyik a legjobb eredményt hozza, hozta. A mi célunk nem is ez volt igazán, hanem az, vizsgáltuk, hogy az uniós adófizetők pénze mennyire racionálisan került kiegészítésre, hogy ezek mennyire jártak kéz a kézben az uniós és a nemzeti támogatások és pénzek. Remélem ezzel sikerült megválaszolnom legalább részben a kérdésüket. At least the audit made our vice president coming from Wales. Ez biztos vagyok benne, hogy a Walesből jövő alelnökünket boldoggá teszi ez az audit. Köszönöm szépen, még egy valamit szeretnék hozzátenni, mint egy válaszképpen Pányi Labajovának Labajeva asszony azt kérdezte, hogy milyen módszerrel lehet az áramot a leghatékonyabban előállítani. A módszerrel kapcsolatban, tehát hogy melyik a leghatékonyabb áramelőállítási módszer, a 33-as paragrafusban található, hogy melyik az. Hát ez egy nagyon ö, érdekes vita itt a mai napon, és ezért most szeretném kéringi rasszonynak megadni a szót, parancsoljon. Uh, thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. A bizottság részéről mi is megköszönjük Balkó úrnak és az előadónak is ezt a jelentést, amely az európai energiállátás jövőjének egyik fontos szakpolitikájára, mégpedig a megújuló energiaforrásokból származó elfogadható költségű energiaelőállításra koncentrál. Ez a kérdés az Európai Parlamentnek is nagyon fontos, és köszönöm szépen Poch úrnak, hogy um, ezt a jelentést elkészítette. Azért vagyok itt, hogy néhány percben elmondjam, hogy a bizottság hogyan látja ezt a jelentést, és néhány általános észrevételt tegyek a megújuló energiaforrások helyzetéről Európában. Az új kohéziós politikai periódus most veszi kezdetét, a 2014-2020-as periódus. Ebben egy célirányosabb megközelítést alkalmazunk, és a minimális kötelező allokáció egy új tulajdonságot jelent, amelyel az alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaságot támogatják. Jelentősen növeljük tehát az ilyesfajta beruházások támogatását, de itt nem csak a megújuló energiaforrásokról van szó, hanem az energiahatékonysági beruházásokról, az intelligens hálózatokról, vagy smart gridekről, a fenntarthatóság támogatásáról is, illetve a kutatás, fejlesztés, innováció támogatásáról ezen a területen. A tagállamok döntik majd el, hogy milyen programokat állítanak össze, és meglátjuk, hogy végezetül mennyit fordítunk majd a megújuló energiaforrásokra. Szélesebbre vettük tehát a fókuszt, nem szem elől vesztve az 2020-as energiacélokat, illetve az 2030-as energiacélokat is. Keres vannak a lehetőségét, hogyan lehet ezt a pénzeszközt a legjobban a célok elérésének szolgálatába állítani. A célunk tehát az, hogy optimálisan használjuk fel a pénzeszközöket, ez nagyon fontos. Nagyon fontos számunkra persze az is, és erről már szó volt, hogy a finanszírozást ne a magán a tőke helyettesítésére használják, hiszen a beruházások nagy részét a magánágazatnak kell végrehajtani, a közpolitikai vagy a közkész finanszírozása kiegészítő jelleggel kell, hogy bírjon, illetve hogyha hiányosságok mutatkoznak, akkor próbálunk a mi pénzeszközeinkkel kipótolni a hiányosságokat, és így szélesebb körű hasznot hajtani a viszonylag kevés pénzzel is. A bizottság, az Európai Bizottság a számbeveszék ajánlásait nagyon komolyan veszi, és ezeknek figyelembevételével uh, hajtja végre munkáját. Ezekről nem akarok részletesen beszélni, hanem néhány szót szeretnék szólni a költséghatékonysági megfontolásokról. Hiszen a vita erre a kérdésre is koncentrál. Ahogyan már mondtam, szélesebb körű hasznot is figyelembe kell venni, a kohéziós politika, szélesebb ö, körbe ágyazódik a gazdasági, szociális és területi kohézióról, céljáról a szerződések szólnak, illetve arról is, hogy harmonikus fejlődést kell biztosítani, úgy, hogy a régiók közötti kiáltó különbségeket meghaladjuk. Ez a fő cél, amelybe ágyazódnak tehát ezek az erőfeszítések is. Hogyha a költséghatékonysági szempontot megvizsgáljuk, melyről a számvevőszék szól. Ez egy korlátozottabb definíció, amelyet a módszertan kialakításánál és vizsgálatánál használtak. Mi úgy gondoljuk azonban, hogy a szélesebb körű célokat, a növekedést, a munkahelyteremtést, a gazdasági, szociális területi kohézió kérdését sem szabad szem elől veszíteni. A munkadokumentumunkban azt is kihangsúlyozzuk illetve a szakbizottság jelentéstevője kihangsúlyozta a dokumentumban azt is, hogy a költség hatékonyságot különböző módokon lehet értelmezni. Hogyha hosszabb távú távlatba ágyazzuk be az erőfeszítéseket 2020-ra, 30-ra vagy 50-re tekintünk ki, akkor más-más koncepciók merülnek fel. Minél hosszabb távon gondolkozunk, annál inkább a kutatás, fejlesztés, innováció kerület, területét hangsúlyozzuk, és annál má, má, inkább más arányt vállal a magán és a közfinanszírozás. Ahogyan a bizottság hivatalos válaszában, az önök jelentéstervezetére adott válaszában leírtuk, úgy gondoljuk, hogy az EU pénzügyi rendeletében szereplő a források és az eredmények összehasonlításáról mondott elveket kell figyelembe venni, illetve a költséghatékonyságról itt mondott elveket kell követni. Ez hatékonyabb, mint egy nagyon szűk költséghatékonysági szempontrendszer alkalmazása. Ja, Hogyha befejezhetem, tehát hogyha az új programok felállnak, mondjuk jövő év elejére, nagyon fontos lesz, hogy a jó végrehajtás elve érvényesüljön, magas szintű, magas minőségű projektek jöjjenek létre, melyekbe be lehet fektetni, és úgy gondolom, hogy az önök szakbizottságának munkadokumentuma joggal emeli ki, hogy szükség lehet a bizottság további iránymutatására, kvázi bábáskodására ezen a területen. Múlt ősszel a Renewable Support Scheme, tehát a megújulók támogatási rendszerével kapcsolatban iránymutatásokat adtunk ki, illetve a különböző támogatási rendszerek tekintetében is iránymutatást adtunk ki, ezzel hozzájárulunk a költséghatékonyság elvének érvényesüléséhez, de természetesen a bizottság minden módon, például akár a kapacitás építéssel is támogatja a hatékony működést, tehát további iránymutatásokkal szolgálhatunk a szereplőknek. Végezetül persze az új programozási időszakban arra is szükségünk lesz, hogy folyamatosan tapasztalatainkat is kicseréljük, a tagállamok egymás között kicseréljük a tapasztalatokat, és mind a kokobú munkadokumentuma, mind a számvevőszék jelentése hozzájárulhat ezen információcseréhez és a rendszer javításához. Köszönöm szépen. Nincsenek kifogásom, hogyha ezt a dolgot hosszasan megbeszéljük, de azért, hát az a baj, hogy ezt az adó fizetőnek kell megfizetnie. Ugyanis a jelentés az azért eléggé nagymértékben panaszolja azt, hogy sem a legköltséghatékonyabb, sem azokat a projektek, amelyek legtöbb EU-s hozzáadott értéket tartalmazák, hogy nem ezekre érkeznek a támogatások. Tehát azért azt gondolom, hogy ez az egy kicsit csalódásra ad okot. Kérdezem meg, hogy az energia főigazgatóság részéről hozzá kívánnak szólni? Tessék. Much to add to what my colleague already said. Igazán sok hozzáfűzni valóm nincsen. Talán egy-két konkrétummal kapcsolatban kezdjük talán a zöld integráció kapcsolatban elismerjük, hogy a hálózat projektba való betáplálással adódhattak problémák, talán a projekt végrehajtásban található problémák miatt is. Egyébként ez egy olyan jogi elvárás az országos energiaházathozba történő betáplálás lehetőségének biztosítása, ez minden tagállamra vonatkozó kötelesség, előírt kötelesség. Éppen ezért azt megemlíteném, hogy a megújuló energiaforrásokra vonatkozó jelentés a megújuló energia irányelv keretében technikai és e, más akadályok felméréséről is beszél, amelyek a megújuló energiaforrások elterjedését gátolják. Tehát a grid, az országos energia vagy villamos energia hálózathoz való hozzáférés problématikájához ennyit tudtam volna hozzáfűzni. Akkor viszont a számvevőszék kérdésére hadd térjek vissza. Tehát arról volt szó, hogy a források meg fognak sokszorosodni. sokszorozódni. A kérdés, hogy milyen tanulságokat vonunk le a számvevőszék jelenlegi jelentéséből a korábbi periódusból, hogy a megtalált pontokat átvetítsük az előttünk elő időszakra. Tehát mi történik konkrétan en, annak érdekében, hogy hatékonyabbak legyünk, meg nem esetleg Géringer kolléga szeretne hozzászólni? Uh, yes, following this uh, mandatory allocation. Igen, a kötelező szabály, a szabályozási keretben előforduló kötelező allokációra vonatkozóan az alacsony kibocsátású projektekre fordított pénzek megduplázódtak. De ahogy azt említettem, ez nem csak a megújuló energiaforrásokra, hanem az energiahatékonyságra, az építőiparban például kutatás, innováció mind-mind összesen ide tartozik. Egy tagállam kivételével mindegyikkel sikerült már tag, társ, partnerségi megállapodást kötni ez ügyben. 27 hét programot már elfogadtunk, a többi de többi még dolgozunk, tehát az ezen a területen elkötendő pénzekre egy közös megközelítést alapítunk, alkalmazunk, és igazából mi változott a programok előző generációjához képest? Most már vannak a 2020-as céljaink, sőt 2030-as céljaink, megvannak a tagállami megülő energiaforrás te, energiatervek. Tehát egy stratégiai alappal rendelkezzünk ahhoz, hogy a programozást ezen a téren végrehajtsuk. Also gehen die Ergebnisse nirgendwo ein und Tehát akkor az eredmények nem folynak bele semmibe? tehát nem, hasz, nem kerülnek felhasználásra. Hát ez nagyon sajnálom személy szerint, akkor a jelentéstevői újra szó. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Ehm, já si myslím, že e, cílem jak Evropského parlamentu, tak Evropské... Köszönöm szépen. Az Európai Parlament és a számvevőszék fő célkitűzése abban állt, hogy biztosítsák, hogy az Európai Uniós alapokat megfelelő módon és hatékonyan használják fel ez tekint, nem tekinthető problémának a felhasználás, hanem az igazi probléma tervezési időszakában jelentkezik, illetve a szabályozási keretben ragadható meg. Úgy gondolom, hogy a jövőben is mindenképpen támogatnunk kell a megújuló energiaforrásokat. Egyébként a megújulókról szóló szakpolitika erre kényszerít bennünket. És úgy gondolom, hogy az Európai Számvevőszék fontos és érzékeny kérdésekre hívta fel a figyelmet. A fő célkitűzés az kell, hogy legyen, hogy úgy határozzuk meg a célokat, hogy a leghatékonyabban és a leghatékonyabb és a legmagasabb szintű projektek valósulhassanak meg, amelyek egy sor magántőkét is becsatornáznak a rendszerbe. Herzlichen Dank, weitere Wortmeldungen. Nagyon köszönöm. Úgy látom, hogy mások nem kívánnak hozzászólni, akkor térjünk rá a következő napi rendi pontunkra, ez az eszmecsere a Világbankkal és az ENSZ-el, illetve az ENSZ ügynökségeinek képviselőivel. Először is az ENSZ képviselőjét, Petro Kvacó urat, Pierre Arce urat, és a Világbank részéről Heimblatt, Paulicsi, Goldstein asszony eh, üdvözlöm, és akkor az ENSZ frontex kezdjük. Guazzo úr, parancsoljon a szó. Euh, merci Madame la Présidente. C'est Pierre Arzé, actuellement le, mon, mon nom est Pierre Arzé, je suis... Pierre Arzé vagyok, elnézést köszönöm. Az ENSZ euh, képviseletében dolgozom itt euh, Brüsszelben. Először is szeretnék köszönetet mondani az elnök asszonynak és a szakbizottságunknak, hogy meghívtak ide, elmondhatom Három részre osztottuk a prezentációnkat. Az első rész, hogy általánosabb jellegű lesz. Perogadzó kollégám fogja részletesebben elmesélni, hogy az ENSZ szintjén hogyan működik is ez a rendszer, ezen belül pedig egy konkrét példáról beszélünk majd az UNICEF-ről, aztán pedig a rendszer egészét is ugye még csak áttegendjük. Aztán egy új ellenőrünk van, Bettina Tuciputsen, aki kinevezésre került. Nagyon fontos az ön számára is, hogy egy olyan fő auditorunk legyen. Az, az, a, az igazgatási keretben ő a focal point az ENSZ rendszerének eh, közepén ülve felügyeli az egész rendszert. Brüsszelben 28 ENSZ alkalmazott dolgozik, nem is messze a parlamenttől, tehát komoly jelenlétről számolhatunk be, és úgy érzem, hogy nagyon sokat javíthatunk még az együttműködésen, nagyon sokat tanulhatunk egymástól. Ekkor tehát egy rövid prezentációval kezdeném, a diákat próbáljuk végiglapozni. Az első az EU és az ENSZ rendszere közötti partnerségviszony, amely hosszú múltra tekint vissza robosztus jelzővel is illethetném azt az igazgatási együttműködést, amely tulajdonképpen a világ egészét lefedi. Miért? Pár számmal kezdeném. Mindig fontos erre utalni, hogy miért dolgozunk együtt. Nos, 2008-ban az Európai Bizottság egy független, hiszen az ensz független elemzést végzett, amely egy-két kulcsfontosságú témát villantott fel a két intézmény közötti együttműködésben. Ezek közül az egyik, amelyre mindig érdemes emlékeztetni magunkat, hiszen közös célunk a világ eh, béke biztosítása, illetve hát nyilván az intézmények közötti egyetműködés igencsak fluid. A következőket állapította meg tehát ez az elemzés. Először is mi a hozzáadott értéke az Európai Bizottság számára az, hogy az ENSZ-szel együttműködjön? Az első az, hogy a válság helyzetben lévő, illetve posztkrízis országokban is jelen vagyunk, és együtt tudunk így jobban fellépni. Az egyik, egyetlen olyan partnere az e- ENSZ az Európai Bizottságnak, amely bizonyos kontextusokban lehetővé teszi a fellépést. Azt is hangsúlyozta ez az elemzés, hogy hogy egy privilegizált szakpolitikai párbeszédet tesz lehetővé az érintett kormányokkal, teljesen semleges és legitim az ENSZ rendszer, a világon szinte mindenütt rend eh, jelen van, és eh, így egy multidonor fellépéssel eh, tudunk segíteni főként mondjuk a választási helyzetekben, a politikailag jelentősen átítatott helyzetekben fontos az ENSZ semlegessége, mert a donorok koordinációját is biztosítatja. Miért jó ez az ENSZ-nek? Azért, mert az Európai Unió politikailag is támogatja az ENSZ mandátumának küldetésének végrehajtását. Ez mindig fontos az Európai Unió politikai támogatása nélkül, nem vagyok benne biztos, hogy ez mindig lehetséges lenne. Jelentős pénzügyi forrásainak köszönhetően az Európai Unió segítheti azt, hogy jóval nagyobb hatást váltson ki az ENSZ fellépése, ott, ahol fellépés van, tényleg tömeges, tömegeket tudunk így megcélozni. Lássuk most a, a száraz számokat, hogy mennyire milyen mértéket ölt ez az együttműködés. Egy millió ezer eurót mozgósított az ENSZ rendszer. Mit is jelent ez? alapvetően szinte kizárólag olyan projektek, projekteken vagy programokon keresztül valósul meg az unió támogatása, ez az úgynevezett earmarked fund, tehát a megpántlikázott pénzekről beszélünk ebben. Egy milliárd eurónyi 1,6 milliárd tehát, és 1 milliárd fejlesztéspolitika és 600 millió egyéb támogatás segély. Kik az ENSZ rendszerének az, e, rendszerén belül az első számú partnerek? A a hat legnagyobb partnerintézmény, a UNDP, a World Food Program, az UNICEF, az UNRV, a FAO és az UNHCR. Ők adják a háromnegyedét ezeknek a pénzeknek. Ami igazán érdekes az, ez ebből az információból az az, az egyes unió, ENSZ szervezetek esetében az uniós hozzájárulás mennyi, az UNFPA esetében 1,9%, miközben az UNRVA esetében 17,7%, de a többség az olyan 7% körül alakul egyébként, ahogy ezt láthattuk, tehát az unió pénzügyi támogatásának az aránya. A következő diát, hogyha megtekintjük, akkor láthatjuk, hogy a tíz, melyik az a tíz célország, ahol a legtöbb pénzt költél az EU és az ENSZ e együtt. A krízises és posztkrízises, tehát a válságban lévő és a válságot követő időszakban lévő országok a célországok. Láthatják itt a különböző ország nevét, 2013, 12, 11 és 10-ben nagyon komoly az átfedés, az tehát világos, hogy elsősorban válsághelyzetben és a posztkrízises országokban eh, próbálunk segíteni, a hozzáadott, igazi hozzáadott érték itt valósulhat meg, ez mindig is így volt egyébként, így működik így tehát. És most a tematikus felosztását ezeknek az ENSZ tevékenységek finanszírozásának, mely területet milyen arányban finanszírozza, vagy társadalmányszerozza az Európai Unió, hogyha a humanitárius 30%-ot hozzáadjuk a elengedhetetlen szolgáltatások 22%-ához, akkor több mint 50%-ot tesz ki az, a fajta tevékenység, amely alapvetően a válság helyzetben lévő országokat célozza. Végezetül. Donc il existe, comme vous le savez, un cadre administratif qui nous lie. C'est ce qu'on... A FAFA, erre már utaltam, a pénzügyi és adminisztratív keretmegállapodás 2003-ra datálódik. Ez a FAFA megállapodás szabályozza a két intézmény együttműködését. Ez egy olyan ö, keretmegállapodás, amely az együttműködésünk mikéntjét és hogyantját szabályozza részletekben. 2014. februárjában kiegészítettük az új pénzügyi rendeletet figyelembe teendő, hiszen az unió pénzügyi szabályozása változott. Olyan mechanizmusokat vezetünk be, amelyek lehetővé teszik, hogy rendszeresen felvessünk olyan problémákat, amelyekkel szembesültünk. Ennek érdekében működik egy FAFA munkacsoport, amely pontosan az EU és az ENSZ együttműködésének problémáival foglalkozik, tehát operatív megoldásokat próbál találni ezekre a kérdésekre. Du FAFA, nous avons un autre mécanisme plus Egy másik mechanizmus is létezik, a Joint Preference Group, ez a közös referenciacsoport, amely az ENSZKI hivatalnokai és az Európai Bizottság hivatalnokai között teszi lehetővé azt, hogy rendszeresen strukturális, konkrét problémákról beszéljünk, amelyek a FAFA végrehajtásában egyes országokban előfordulnak. Állandó párbeszédben állunk tehát. A frequently asked questions tehát a, a fakú, vagy és magyarul gyík gyakran ismételt kérdések megtalálható egyébként ezen az címen vagy a, a címen ami egyébként alapvetően arénymutatás, vagy az együttműködésünkre vonatkozik. A láthatósággal megjelenéssel kapcsolatban, hiszen nagyon fontos volt ez az elmúlt években, hogy mennyire látható a közös fellépésünk, mi az, ami fontosnak tűnik a e tekintetben. 2006-ban és 2008-ban nagyon fontos dokumentumokat írtunk alá, az egyik a Joint Action Plan, a másik pedig Joint Visibility Guidelines. Ezek konkrétan szabályozzák azt, hogy hogyan lehet a közvélemény számára is láthatóvá tenni azt, hogy közös felépésünket. Ez egy közös kötelezettség is arra vonatkozóan, és köt, köt, közös kötelezettségvállalás is, egy, egy olyan munkatervet készítettünk, amely a az ENSZ szerveit kötelezi, akiknek eh, be kell számolniuk arról, hogy ezeket hogyan hagyják végre egy, egy rendszeres jelentésben. Persze vannak ez tekintetben még nehezek, nyilván önök is tudják, hogy az EU-ENSZ kapcsolatok a több donort egyesítő programokon keresztül valósul meg, és a vizibilitás, tehát a láthatóság kérdését a sok résztvevő esetén különösen nehéz kezelni, mégis foglalkozunk ezzel. Gyorsan érinteném azt, hogy 2014-ben a az ENSZ fejlesztés politikai programja volt az első számú támogatott, és a 2012-es statisztikákat is figyelembe vegyük. Nagyon nagy erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy ezek láthatóbbak legyenek a közönség számára, és hogy mit teszünk. A Ensen az ENSZ az átutat uniós pénzek 81%-a az ENSZ auditálási rendszerét is ellenőrzésre kerül. Il est évident que nous partageons les mêmes... Az nyilvánvaló, hogy értékeink közösek, még hogyha vannak is különbségek a, a, a napirendünk programjaink terén, de a parlament vagy a bizottság nagyon gyakran készít olyan dokumentumokat, társadalásokat, amelyekkel teljes mértékben egyetértünk. Nagyon konkrét körülmények között alakul ki partneri viszony az ENSZ és az EU között, például a válságos helyzetben lévő országokban, régiókban, illetve posztkrizis régiókban. És talán most még inkább úgy van, mint korábban, hogy akkor működik együtt az Európai Bizottság, vagy az Európai Unió és az ENSZ, amikor ennek komoly hozzáadott értéke van. Ez egy olyan munka, vagy együttműködés, amelynek folytatódnia kell annak érdekében, hogy a kétfajta irányítási rendszer együttműködhessen. Mi alapvetően a híres pillér mm, eljárás keretében megindult munkát támogatjuk, A cél az, hogy az Európai Unió részére nagyobb hozzáférés, több információt biztosítsunk, hogy jobban tudjuk biztosítani őket arról, hogy valóban jó helyre kerül a pénzük, hogy a rendszerünk tényleg jól működik. Végezetül úgy érzem, hogy jobb javítani kell a kommunikáción is, egymás között és kifele is, illetve az ellenőrzés, az input és, és ellenőrzés, input control alapú megközelítésen túl kell léptünk végre, és alapvetően egy, egy eredményorientált és eredmény alapú eh, együttműködést kell megcéloznunk. Köszönöm szépen, az UNICEF is kérte a szót, az UNICEF képviselője. Gyájev Kori úr és Peter asszony. Ki szeretne önök közül hozzászólni? Parancsoljon! Eh, eh. Köszönöm szépen. Pedro Golcó vagyok. Az ENSZ Controller Office-át, ellenőrző hivatalát képviselem. Az elkövetkező két öt percben a reformokról fogok szólni, melyeket végrehajtottunk. Banki mandátumának kezdete óta, 2007 óta tehát ő elkötelezetten dolgozik annak érdekében, hogy átalakítsa az ensz átláthatóbbá, elszámoltathatóbbá tegye, és a value for money értéket a pénzért elvet jobban képviseljem. Így dolgozunk mi, annak érdekében, hogy egy olyan áttekintő rendszert hajtsunk végre, amelyel nyomon követhető, hogy mire fordították a pénzt, és úgy fordították-e a pénzt a célokra, ahogy ezt előirányozták. 2007 óta 20 útat tettünk meg, és végrehajtottuk, bevezettük azokat a belső ellenőrzési intézkedések, amelyekre szükség volt. Napi szinten egyrészt a nemzetközi a nemzetközileg elfogadott számviteli elveket követtük, korábban a saját számviteli elveinket követtük, most azonban a bevett nemzetközi gyakorlatokat követjük, amelyek jobb és világosabb információt biztosítanak a pénzeszközök felhasználóinak. Ezen felül az ERP, ARP rendszereket is bevezettünk. Az ERP rendszereket, ezek automatizált rendszerek, amelyek a világon végrehajtott minden tranzakciót nyomon követheté teszik. Ezen felül IPSAS-eket, tehát cég specifikus kockázatelemzéseket is végrehajtunk, amelyeknek segítségével hatékonyabban felléphetünk a csalás ellen. Tevékenységünk során különböző védelmi szinteket hoztunk létre, és az átláthatóság és az elszámoltathatóság különböző szintjeit építettük ki. Az első azzal foglalkozik, hogyan alkalmazzuk a projekteinket, hogyan hajtjuk végre. Minden, terül, minden projekt végrehajtása során monitoring témek nyomon követő csapatok dolgoznak, akik felügyelik, hogy arra fordítják-e pénzt, amire előirányozták. Aztán vannak értékelő csapatok, amelyek azon dolgoznak, azt értékelik, hogy a projektek valóban azokat a célokat szolgálják, mint amelyekért eh, a pénzek közöket pályázták az ENSZ rendszerében két hivatalunk is van, az ombudsmani hivatal és az etikai hivatal, akihez bárki fordulhat, amennyiben visszaélés, korrupció, csalás jut tudomására, vagy pedig az alapokkal való visszaérés tényállásáról rendelkeznek információval, E, tehát ők a visszablóereket, az informátorokat, ezeket hivatal védi. A harmadik szint, amelyet létrehoztunk, nagyon hasznos volt az átláthatóság megteremtésében, ez pedig az audit, vagy a könyvvizsgálói szint. Minden ENSZ ügynökségnek megvan a maga belső audit, vagy könyvvizsgálói csapata, amely teljesen független és a kormányzat testületnek számol be létezik a külső auditorok auditja is, akik a különböző tagállamokban végzik el a külső könyvvizsgálatot, ezen felül létezik a Joint Inspection Unit, a közös felügyelőtestület, amely az összes horizontális és cross-cutting kérdéssel foglalkozik, amelyek több ügynökséget is érintenek. A monitoring témek, az értékelő témek és a belső és külső könyvvizsgálók munkáját pedig független audit bizottságok szabályozzák, minden ENSZ ügynökség rendelkezik egy ilyennel. Az ENSZ ügynökségek az ACABQ-nak számolnak be, és ők határoz, valamint a költségvetési javaslatot tevő bizottságoknak is beszámolnak. Ezt az egész munkát a különböző governing bodyk vagy kormányzó testületek irányítják minden ENSZ ügynökségnek különböző kormányzati van, van, ahol közgyűlés, van, ahol igazgató tanács, és minden kormányzó tanácsot más-más tagállamok képviselnek. Láthatják, hogy különböző szinteket építettünk ki, annak érdekében, hogy eh, megfelelő információval rendelkezzünk, és így csökkentsük a csalás kockázatát, és biztosítsuk, hogy az értéket a pénzért elvét érvényesüljük, érvényesítsük, és ne vesszen el egyetlen dollár, egyetlen cent sem. Ezért bizakodóak vagyunk a tekintetben, hogy a partnerségünkben lévő eszmecsere eh, szintje növekedni fog, hiszen most már folyamatokra koncentrálunk, valamint a verifikációkra koncentrálunk, verifikáció folyamatára, tanúsítványok eh, kiállításának folyamatára koncentrálunk az egyes tagállami országainkban és projektjeikben, és úgy gondoljuk, hogy ez a pilléres infrastruktúra lehetővé teszi számunkra, hogy a jövő fele fontos lépést tegyünk meg, és így sokkal inkább mérjük és elemezzük a projektek hatását és teljesítményét. Egy kockázat igazgatási megközelítést is beépítünk ebbe a projektbe, amelyel meghatározhatjuk a kockázatokat és a közös projektünket veszélyeztető egyéb tényezőket, és egy meghatározzuk a kockázat kitettséget és a kockázati toleranciát is. Elnök asszony. az ENSZ főtitkára elkötelezte magát, még egyszer mondom, az átláthatóság, a hatékonyság és a value for money értékei mellett, és mindezen erőfeszítések azt mutatják a tagállamok számára is, hogy bízhatnak a rendszerben, melyet összeállítottunk. Most pedig Fatumat a kollégámnak a UNICEF, az UNICEF részéről adná meg a szót, hiszen ez egy nagyon jó példáját adja az ő betekintés annak, hogy hogyan működnek ezek a különböző szintek együtt. Tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, állok asszony. Rövid bemutatót tartok, és igyekszem ezt rövidre fogni. Már a második fóliát szeretnénk látni. Voltak éppen ezen a fólián azt mutatjuk meg, hogy az UNICEF, mint az egyik ENSZ ügynökség, hogyan működhet együtt az Európai Bizottsággal, annak érdekében, hogy biztosítsa, hogy az EU pénzeket is megfelelő módon költsék el a gyermekek célja érdekében. Jól ismerjük az Európai Bizottságon belül működő mechanizmusokat, tudjuk, hogy a pénzügyi rendelet eh, milyen eh, célokat fogalmaz meg, és hogy milyen megfelelési kötelezettségeket ír elő. Nos, az én hivatalom az belső audit eh, hivatal elkötelezett amellett, hogy szorosan együttműködjünk az EU-val ezen kérdésekben. Második fólia. A country office -ok a országhivatalokra koncentrálunk, 128 országban van UNICEF hivatal, és a belső auditunk gyakran a country office-ekre koncentrálódik. A, a források 64%-e erő, erre irányul, de sok figyelmet fordítunk a regionális hivatalokra is, hiszen a mi felelősségünk, hogy eh, biztosítsuk, hogy eh, ország szinten minden ellenőrző rendszer működjék az UNICEF-ben. Ezen felül az UNICEF-en belül lévő rendszerek kiépítésére is koncentrálunk, és erre a headquarter és core process megközelítésben megteszünk ennek eleget. Nagyon fontos tudniuk, és Pedro kollégám már tájékoztatott erről, tehát fontos tudniuk, hogy a belső audit az Uni eredményeit közé tesszük. Ezek az könyvvizsgálói vagy audit jelentések nagyon átfogóak, és minden egyes jelentés egy véleményt tartalmaz arról, hogy az ellenőrzés hogyan működik az érintett országban. Három vélemény fogalmazódik meg, egy, egyik a governance-ről, tehát hogyan épül fel a hivatal, mennyi munkatársa van, a másik vélemény a programról magáról szól, megnézzük a forrás mobilizációt, a tervezést, a partnerekkel való kapcsolatot, végezetül pedig a különböző intézkedéseket is megvizsgáljuk, a közbeszerzést például a tárolást, a supply management kérdéseit, tehát a ellátási kérdéseket is. Így a jelentésünkből a bizottság nagyon pontos képet tud alkotni arról, hogy az UNICEF az EU pénzét, az EU adófizetők pénzét hogyan használja fel. Az UNICEF Nél azt láthatjuk, hogy a belső audit nagyon fontos szerepet játszik a verifikáció, az EK verifikáció számára, és és nagyon fontos, hogy ezeket az alapokat hatékonyan és megfelelően használják fel. Részt veszünk a verifikációs missziókban, és igyekszünk a információt mindenkihez eljuttatni, annak érdekében, hogy a verifikátorok is képben legyenek. Ezen felül pedig a verifikációs missziókban, hogyha valamilyen speciális információt kérnek tőlünk, ám ez nem kiadható adatvédelmi oknál fogva a verifikátoroknak, akkor a belső audit lép be a játékba, a rendszerbe, biztosítva azt, hogy az ellenőrzés megfelelő szintje létrejöjjön. Növeljük a beszámolás területén is az erőfeszítéseinket, és örömmel látnánk több példát arra, hogy hogyan működik ez. E- az Európai Bizottság e tekintetben is a legjobb gyakorlatokat szívesen integrálnánk az ENSZ ellenőrzései során. A programországokban az UNICEF értékeli mindig az országok konkrét rendszerét, és az EU rendszer, UNICEF rendszerébe való, az EU rendszerének UNICEF rendszerébe való átvétele nagyon hasznos volna mindkét fél számára. mind az EU, mind a nem kormányzati alapok munkáját ellenőrizik, és hor, horizontális um, fellépéssel élünk hiszen hogy az EU alapok pénzeszközének felhasználása általános haszonnal jár. Megvizsgáljuk, ahogy mondtam, az irányítási rendszert, a programmenedzsment rendszert, valamint az operational support, tehát a műveleti támogatási rendszert, így biztosítva, hogy az EU alapokat megfelelő módon használják fel, hiszen hogyha az EU alapokat jobban használják fel, akkor a pénzeket jobban használják fel, és több hasznosul a gyermekek érdekében. Mit teszünk mi az ennél verifikációs küldetéseken vagy missziókon? Nos, a belső könyvvizsgálati munkaterv, vagy internal audit work plan a konkrét pénzügyi támogatást vizsgálja meg, valamint a speciális folyamatokat is megvizsgálja, például a kifizetéseket. És amikor megvizsgáljuk a kifizetéseket, a payrollt, akkor nagyon is nyomon követjük, figyelembe vesszük az EU ezirányú szabályait. Speciális módon ki tudjuk mutatni mondjuk egy EU finanszírozás részét az összköltségekben, és ilyen módon nyomon követhetővé tesszük az EU adófizetők pénzének felhasználását. Végezetül pedig az együttműködésről szólok. Nagyon jó az együttműködésünk az Olaffal, az egész ENSZ rendszerem ugyanazon iránymutatásokat használja az nyomozások, vizsgálatok során, mint az OLAF. Azt kell, hogy mondjam, hogy ezt a kezdeményezést az OLAF indította útjára. Ezeket megvizsgáltuk, pozitívan értékeltük őket. Egyéb iránt nagyon sok informális kapcsolatunk is van az Olaffal és most, hogy itt Európában vagyok, illetve Brüsszelben vagyok, egy sor Olaffal való tárgyalást is lebonyolítok az UNICEF-ben zajló ügyekről. Nagyon jó az eszmecsere, az információcsere, de ezen felül kicseréljük a legjobb gyakorlatokat az éves találkozók során, mert ilyenek is vannak, tájékoztatjuk egymást a kockázat csökkentés stratégiájáról is. Azt hiszem, hogy itt, itt a vége, de ne fusson el véle elnök asszony, hanem megköszönöm önnek a figyelmet. Köszönöm szépen. Ezzel azt gondolom, hogy az ENSZ prezentáció végére értünk, és nagyon köszönjük a sok információt és a fáradtságot, amit ennek érdekében tettek. És akkor most hát felteszem a kérdést, hogy mit tudunk kezdeni ezzel a sok információval, amit kaptunk, ugyanis hát a bizottságunk elég sok kritikát is megemlített az Európai számbevőszék sajnos itt nem jelenlévő képviselője felé is, mert jó lenne tudni, hogy mit tudunk tenni az itt elhangzó információkkal, tehát az áttekinthetőséget kritizáltuk, azt, hogy túl ritkán tájékoztatnak bennünket arról, hogy mi történik a pénzünkkel, és ezért is nagyon értékeljük azt, hogy önök eljöttek most hozzánk, és hogy tájékoztattak bennünket. Nagyon örülünk annak, hogy a helyzet javult, és teszteljük is egyből, hogy ez így van-e, amit mondtam. Ami érdekelhetne bennünket, ez az a kérdés lehetne, hogy mi történik Gázában. Ugye Gázában több beruházásunk, befektetésünk is van, önökkel együtt fejlesztünk ott projekteket, és a palesztin autonóm szervezet, egy fontos résztvevője ennek, és ezért lenne jó tudni azt, hogy a háború vonatkozásában mi minden történik Gázában, a gázai vezetben, mi minden nem tönkre akár esetleg a, az elmúlt események során. Jó lenne tudni, a bizottságunkat nyilván nagyon érdekelni azt, hogyha elmondanák azt, hogy mi történt ott. Ne, természetesen nem rengeteg részletet szeretnék hallani, egyszerűen egy átfogó helyzetjelentést, hogyha egy ilyen lehetséges. Hogyha ezzel kapcsolatban most nem tudnak nekünk rögtön válaszolni, akkor a Világbanknak adom meg a szót. De igen, parancsoljon. Simplement pour vous dire que je crois qu'il est impossible de répondre comme ça. Nagyon nehéz lenne, lehetetlen lenne erre így reagálni. Ezért most így csuklóban nem tudom megadni ezt az információt, amit kért tőlem elnök asszony végső soron az abban maradtunk, hogy barátok leszünk, a barátoknak mindig kell tenniük egymás érdekében valamit. Rendben, akkor, hogyha most más nem jelentkezik a bizottságból, akkor Derek Wall kap szót a világbank részéről. Tessék. I thank everyone for the, uh, uh... Köszönöm, elnök asszony, mindenkinek az érdekes beszámolóját. Egy általános jellegű hozzáfűzni valóm lenne, a végén talán még egy kérdésre is Marad időm. Nagyon a folyamatra koncentrált a prezentációja, az a benyomásom alakult ki, hogy igazából nekünk például a küldöttségekben, delegációkban már sokszor vettem részt, és úgy éreztem, hogy az uniós pénznek például valamilyen egészségügyi projektre kellett volna eh, fordulnia, és mégis azt hallottuk, hogy hát persze, de a költségvetési központi kincstárba került a pénz, aztán utána ember legyen a talpán, aki követni tudja, hogy hova kerülnek ezek a pénzek. Persze, amikor a magas eh, szintet, a magasabb szintet vizsgálták a prezentációjukban, de eh, számunkra nagyon hasznos lenne, hogyha az alacsonyabb szintet is megvizsgálnánk ez ügyben. De azért a a eh, trust fundokkal kapcsolatban lenne egy kérdésem, mert korábban finanszíroztuk őket, és korábban mindig kaptunk információkat róluk. Nagyon örülnék annak, hogyha az e-mailjük mellékletében hozzáfűznének néhány adatot ezekkel kapcsolatban. Van-e kérdésük ezzel kapcsolatban? Megadom a szót kérdések számára. Két-három dologra röviden reagálnék, konkrétabban a trust fundokkal kapcsolatban. Amikor az ENSZ rendszeréről beszélünk, akkor először tudniuk kell, hogy most nem tudok konkrét százalékokat eh, mondani, de 80-90 százaléka ezeknek a, azoknak a pénzeknek, amit az ENSZ rendszerbe tesz az Európai Unió, ez programokra, projektekre, konkrét programokra, projektekre fordítódik ez a pénz, amelyeknek a, a kialakításáról a, a Tehát igazi kényszerzubbonyban kell dolgoznunk sokszor, amikor az Európai Bizottság pénzeivel dolgozunk az, uni, az ENSZ rendszeren belül, akkor nagyon-nagyon konkrétan meghatározott rendszerről van szó az ellenőrzések terén is. A dokumentumokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos kérdésre, ha megengedik, visszatérnék. Nos, úgy vélem, hogy van még egy-két olyan terület, de nagyon szűk területek, ahol nem tudunk igazából együtt, a két rendszer nem tud zöggenőmentesen együttműködni. Például a személyes adatok esetében. Nekünk van mondjuk egy olyan szakértői szolgálatunk, amelyeknek, amelyeket igénybe kívánja venni az Európai Unió, az Európai Bizottság, és teljesen jogosan az ezzel kapcsolatos adatokhoz való hozzáférést kér, de hogyha a belső, mégis a belső, rendszer, belső rendszerünk ezt, ezt sokszor korlátozza. Két különböző irányítási rendszer vagy kormányzási rendszer van, amelynek valahogy együtt kell működnie. Nos, esetről esetre változhat ez, hogy ez hogyan működik, de még egyszer mondom, nagyon kevés típusú dokumentum esetében van meg ez a probléma. Nagyon szűk köre a dokumentumoknak az, ahol ez a probléma létezik, megvan. Tehát ebben az esetben is igazából arról van szó, hogy az egérből elefántot esetével van dolgunk itt is. Brüsszelben nagyon sok, e, az ENSZ nagyon sok embere képviselteti magát, tehát erős a jelenlétünk. Nagyon fontos, hogyha bármiféle konkrét kérésük, kérésük van, akkor azzal a konkrétummal forduljanak nyugodtan hozzánk. Melyen területekre gondolok? Hogy honnan jön a frusztráció, honnan jön a probléma. Nagyon fontos ez nekünk. Azért fizetnek minket, hogyha fogalmazhatok így, hogy, hogy biztosítsuk, hogy minden jól menjen. Tehát az legalábbis amennyire én tudom, mi projektekkel, programokkal foglalkozunk, egyéb költségvetési ráhatásunk ezekre a kérdésekre általában nincsen. Gracias, Madam Chair. Eh, intentaré contestar uh, de una manera general la pregunta del señor Bogan. Si... Szeretnék Derek Bowen kérdésére válaszolni. Természetesen, ahol a projektek zajlanak, ott jelen vagyunk az ügynökségeinkkel, és hiszen ez a munkamódszerünk, és visszatérek az prezentációm utolsó képére, ábrájára. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy tovább kell dolgoznunk az eredmények megszilárdításán, és az eredmények megszilárdításának az előkészítésében. Hiszen számunkra az együttműködés a bizottság és az ENSZ ügynökségei között rögzítik azt, hogy milyen szükségleteknek kell megfelelni mégpedig az egyes államok irodáin keresztül. Tehát, hogyha elemzést hajtunk végre, és megvizsgáljuk, hogy az egyes tagállamok irodáiban mi történik, ott különböző opciókat veszünk sorra, és pótlagos opciót is felállítunk, hogyha a rendelkezésre álló opciók nem megvalósíthatóak. Például, hogyha egy projektre megkeressük a bizottságot, amikor mondjuk arra kértük, hogy támogasson bennünket ebben, és az opciókat végigvettük, és kiderült, hogy más finanszírozási lehetőségek is rendelkezésre álltak, ilyenkor a bizottság megvizsgálja a projektet, és nem konkrét projekteket nem támogat. Természetesen tehát gyakorlatilag a válaszom röviden és egyszerűen úgy hangzik, hogy igen, a forrásokat mi a megfelelő ügynökséghez továbbítjuk, illetve az adott országban lévő irodához, mert minden projekt tényleges igényeken alapul, amelyeket az adott tagállamban az adott iroda fogalmazott meg. Az ügynökségek az világ minden országában jelen vannak, ők kérvényezik a standard eljárások alapján ezeket a forrásokat, és a lebonyolítás szabályai homogén módon szabályozottak, tehát ez, amikor Európai Unió forrásokat alkalmazunk, csak ott tesszük ezt, ahol erre szükség van. Köszönöm szépen, mondja az elnök azon Schulz kolléga, parancsoljon. Torej, zahvaljujem se predstavnikom eh, Združenih narodov za eh, to eh, poročilo. Bi pa izpostavil eno pomembno področje za naše sobivanje, se pravi EU parlamenta, eh, Združenih Narodov in pa seveda nadzornih inštitucij. Nos, az ENSZ rendszer és az EU eh, e rendszere eh, az ellenőrzési rendszerek tekintetében nem mindig fedi át e, egymást, éppen ezért fontos elmondani a következőket. Az ENSZ olyan pénzek projekteket is kezel, amelyek nagyon fontos humanitárius célokra fordítodnak. Jó néhány fajta ügynökséget finanszírozunk ebből, éppen ezért itt nagyon fontos számunkra szükségünk van az ellenőrzésre, belső ellenőrzésre, külső auditra, mindkettő fontos annak érdekében, hogy az emberek bizalmát garantáljuk, már pedig az ezen bizalom garantálja azt, ezt a bizalmat azzal tudjuk biztosítani, hogyha az ellenőrzések is azt mutatják, hogy ezek a pénz, ezeket a pénzeket megfelelően költjük el. Pár évvel ezelőtt a elfogadott az eszközgyűlés egy olyan határozatot, amely a különböző ellenőrző testületek teljes önállásságát is biztosítja az ENSZ rendszerén belül. Minél függetlenebb az ellenőrzés, a belső ellenőrzés rendszer, annál jobb. Ami igazából fontos kérdés itt, amelyet mindenképpen hangsúlyozni kell itt, az az, hogy ezen pénzek esetében is garantáljuk az elszámoltathatóságot. Van egy kétfajta számviteli rendszer, egy készpénzalapú számviteli rendszer és egy másik fajta, amely ilyeket össze kell egyeztetni annak érdekében, hogy az ellenőrzés hatékonyabb, összevethetőbb legyen. Az is fontosnak tűnik számomra, hogy a belső és a külső ellenőrzés vagy audit esetében garantálni kell azt is, hogy minden eljárás, minden nem tett norma a lehető legösszevethetőbb, eh, leg inkább eh, összevezetőbb legyen, leginkább megfeleljenek egymásnak. Ez egyrészt fontos az együttműködés szempontjából, amikor arról beszélünk, hogy pontosan az elnőzős jelentések mit állapítanak meg, illetve a legkonkrétabb adatokhoz való hozzáférést is ez garantálhatja. Másrészt a lehető legmagasabb harmonizációra van szükség az ellenőrzési mechanizmusok tekintetében, annak érdekében, hogy a, az ezen eljárásokban résztvevő nemzetközi szervek, rendszerek valóban egy ilyen nemzetközi elszámolhatósági keretben létezzenek. Nekem is van még egy kérdésem, majdnem elfelejtettem feltenni. 2009-ben, februárban az ENSZ-nél és a Világbanknál tettünk látogatást Koszovóval kapcsolatban. Koszovóban voltak olyan csalási esetek, amelyeket az ENSZ személyzete hajtott végre, és még nagyon jól emlékszem rá, mert ez egy nagyon kiemelkedő ügy volt, és ez később is még évekkel később is, amikor próbáltuk feldolgozni ezt az esetet, akkor láttuk azt, hogy az ENSZ a csalás gyanúja alatt álló munkatársait nem követte nyomon, tehát szeretném tudni, hogy büntető jogi felelősségre vonás azóta megtörtént-e, illetve hogy van -e erre lehetőség, hogyha nem, ez nem lehetséges azóta sem önöknél, hogyha ilyen gyanú felmerül, akkor szeretném tudni, hogy ez az önök magas szintű etikai standardjaival hogyan összeegyeztethető. Thank you, Madam Chair. I, I just wanted to, to comment a little. Köszönöm szépen, elnök asszony. Még arról szeretnék beszélni, hogy megfelelően költjük el a pénzt, erre kérdeztek rá, és megfelelő biztosítékokkal rendelkezünk-e. Egy-két mechanizmusról szeretnék beszélni, melyeket a bizottság maga alakított ki, ez a pilléres megközelítés. Az UNICEF-nél hat pilléres értékelést alkalmazzuk, ahol tényleg Z-ig, alfától omegáig um, áttekintjük a pénz felhasználásának mikéntjét. A bizottság, az Európai Bizottság egy sor intézkedésre tesz javaslatot a pilléres rendszerben, és az ENSZ rendszere örömmel alkalmazza ezeket az ellenőrzéseket, az ellenőrzés első szintjén. Mondjuk itt azt vizsgáljuk meg, mi történik a közbeszerzés területén, illetve más területeken, tehát minden ENSZ szervezet a pilléres értékelést alkalmazza. Ezen felül létezik a verifikáció, amelyet az egyes ügynökségek az EU-ban is végrehajtanak, és természetesen a számvevőszék áttekintése is mindig kitér arra, hogy mennyire megbízható a rendszerünk. Az alapok kezelése tekintetében. És persze vannak maradvány eh, hiba érték tanulmányok is, így biztosítjuk eh, azt, hogy eh, mindenki bízhasson az UNICEF-ben egy olyan szervezetként, amelyre EU alapokat is bízhatnak minden EU-ból származó pénzeszközről egy donátori jelentést is készítünk. Ez lehetőséget ad arra, hogy az EU betekintsen abba, hogy hogyan használjuk fel a pénzt. És néha persze magunknak is igazítani kell a rendszeren, de folyamatos becsvágy hajt bennünket előre, hogy ezt a rendszert tökéletesítsük. Nagyon figyelünk tehát arra, hogy világosan bebizonyítsuk, hogy megfelelően költöttük el a pénzt. Én az UNICEF belső auditora vagyok, és büszkén mondhatom, hogy a nagy rendszerek működnek. Ez nem azt jelenti, hogy mindig tökéletesen működnek a végrehajtási szinten, hiszen az emberek újak a rendszerben, vagy munkahelyet váltanak, vagy sürgető helyzet jön létre. Egy szóval vannak olyan kérdések, amikor vannak még problémák az egyes rendszerek alkalmazása során, de ezeket a belső audit jelentésükben mindig feltárjuk. A menedzsment, az igazgatás szintje az ENSZ szerveiben, de gondolom önöknél is nagyon figyel a belső audit visszajelzéseire, és a belső audit mindig független. Mi az Executive Boardnak, tehát a közgyűlés végrehajtó tanácsának számolunk be, még hogyha kapcsolatban is vagyunk a szervezet vezetőjével, de nem neki számolunk be. A normák, amelyeket alkalmazunk, nemzetközi normák, úgy hiszem, hogy a belső audit szervek az EU-ban is ezeket a normákat követik, ezek nemzetközileg bevett normák, és öt évente pedig megvizsgáljuk a normákat, hogy alkalmasak-e még. Nagyon fontos tehát, hogy megértsék, hogy ha valahol a világban egy UNICEF irodában probléma jelentkezik, ez nem azt jelenti, hogy az UNICEF rendszer nem jól működne. Problémák mindig jelentkeznek, de mi kivizsgáljuk ezeket, és megoldásokat keresünk. Ennyit a függetlenségünkről. Nagyon fontos azt is elmondani, hogy minden ENSZ szervezet egy hotline-t, egy forró drótot is kialakított. Ha bárki a pénzeszközök felhasználásában rendellenességekre figyel fel, vagy akár visszaélésekre felhívhatja ezt a forró drótot. Nagyon komolyan veszük ezeket a bejelentéseket, és ki is vizsgáljuk őket. Van nálunk is egy whistleblower vagy informátorrendszer. Ez a rendszer megvédi az informátorokat, akik visszaélésekről tesznek jelentést egyre inkább megerősítjük az ENSZ rendszerén belül a informátor vagy visszabuló a rendszert, főleg a koszovói ügy kapcsán, amely felnyitotta a szemünket. Még nem is zárult le ez az ügy, de az egész koszovói ügy, illetve az a publicitás, amelyet a koszovói ügy a whistleblowing mechanizmusra, helyezett, tehát a belső informátorok mechanizmusára, nagyon ö, jelentős lendületet adott a whistleblowerek rendszerének kialakításában. Tehát a koszovói tapasztalat persze nem pozitív, de az érme másik oldala, mert mindig van egy másik oldal az érmének, azt mutatja, hogy segít ez a botrány, a koszobói botrány az ENSZ belső rendszerét, eh, az informátorok védelmének rendszerét jobban kiépíteni. Mit is akarok mondani? Csupán annyit, hogy az ENSZ nagyon is tisztában van ezzel a kérdéssel, pont. Köszönöm szépen, és a kérdésemre még akkor meghallgatjuk szívesen a választ. And I know the... Csak nagyon röviden. Tudom, hogy a belső auditorok ugyanazokat az audit normákat, szabványokat, mint a külső auditorok. Ezek a nemzetközi normák, audit normák, minden auditálás ezen alapján történik. A közgyűléstől azt az instrukciót kaptuk, hogy egy készpénz alapú ö, ö, egy ö, újfajta rendszerre álljunk át. Így már összehasonlíthatóvá válik a a, a két rendszer, ami pedig a vizsgálatokat és a, a büntetlenséget illeti, hogyha hivatalnokoknak hivatalnokokról kiderül, hogy ilyenhez közük van, akkor annak mindig keményen megfizetik az árát. Noch konkrétan, wie viele? Tehát akkor most egészen konkrétan kérdezem, hogy hány esetben vonták meg az immunitását ENSZ munkatársaknak az elmúlt két évben? We need to come back to you with this information. I'm... Ezzel az információval fejből nem szolgálhatok. A jogi szolgálat nem képviselteti magát, de feljegyeztük a kérdését, és mindenképpen reagálunk majd érdemben erre. Vielen Dank. Wissen Sie, Regeln, die wir nicht anwenden. Nagyon köszönöm, mert persze olyan szabályánk nekünk is vannak, amelyeket nem alkalmazunk a gyakorlatban, úgyhogy ez nem gond. Kifelé mindig a szép homlokzat, azt mi is tudjuk, hogy hogy kell, de azért én azt gondolom, hogy ebben az ügyben már itt nagy bajnokságok vannak. A világbankkal szeretnénk folytatni, de azért még gyakorlatilag akkor most a világbankot kérném meg, Valucsi urat, Kolcsány asszonyt és kolléganőjét. Ki szeretne hozzászólni? Tessék! Uh, köszönöm szépen! Igen, tisztelt kollégák, kedves enszes kollégák, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy lehetőségem nyílik itt, hogy tájékoztathatom Önöket az Európai Bizottsággal való partneri munkáról. Ez egy nagyon fontos kapcsolat, és nagyon sok vetülete van, a közös célok elérését szolgálja mindegyik. Itt a hatékonyságról az értéket, az ért, eredményt az pénzért és a keret, keretrendszer működéséről szeretnék beszámolni. Oh, I'm sorry okay. It's just I have such an echo. I'm assuming everybody could could hear me. Apologies. Um, what I'm going to go through quickly today. Miről is szeretnék beszélni? Rövid bevezetőt tartok a Világbank csoport struktúrájáról, stratégiájáról, víziójáról. Ezekről röviden beszélek és itt hagyom aztán a szlájdokat. A tolmácsok kérik, hogy a fejhallgatót vegyék el a mikrofontól, mert ez így használhatatlan ez a munka, ez a hangminőség. All right. Is that better? And do the translators hear me? A fordítók hallanak? A fordítók? Hát rendben van. The commission has evolved. Above all, spend time on the recent... Röviden, tehát beszeretnék számolni arról, hogy az e, a kerethatározatot hogyan töltjük meg tartalommal, és a pilléres megközelítésről szeretnék szólni, valamint a saját belső e, biztosítási keretünkről szeretnék beszámolni, és már is elkezdem. A világbanki csoport voltak éppen öt külön intézményből áll, nem akarom mindegyiket eh, részletesen leírni, de annyit el szeretnék mondani, hogy az IBRD és az IFC ugyanazon finanszírozási modellel rendelkezik, az állami garanciákkal működik, és 184, illetve 188 tagja van az IFC-nek, illetve a Világbanknak és a nemzetközi kötpény, kötvénypiacon használ, akvirálják a további pénzt, és megbízható országoknak adják át. Az IFC elsősorban a fejlődő világ cégeinek, a, világ, a, a világbank pedig ismert országoknak. Lehetőséget kínálunk a legszegényebb országoknak is, akik mondjuk fejenként 1200 GNI alatti értékeket érnek el, vagy akik valamilyen módon nem tőke, nem hitelképesek, tőlünk kaphatnak hitelt, amelyek nagyon kedvezményesek, és így voltak éppen az OECD DAC donorok finanszírozák a tevékenységünket. 173 tagja van az aida nak az IDA-nak, az International Development Association, és az AIDA finanszírozásában az EU jelentős részt vállal, és már is tovább lépek a következő fóliára. Röviden a Világbank csoport stratégiájáról szeretnék szólni. Jim Kim elnök két évvel ezelőtt vette át a hivatalát, a kormányzó a stratégiáját fogadta elő, melynek célja, hogy a szélsőséges szegénységet 2030-ra jelentősen csökkentsük. A szélsőséges szegénység a napi 1,25 25, 1,25 dollárból megélőkre vonatkozik. Ezt globálisan 3%-ra akarjuk csökkenteni, és jelentősen akarjuk növelni a legszegényebb keresetőek jövedelmét 40%-kal. Egy speciális bankot állítottunk föl, amely a technikai szakértelmet ötvözi, és megfelelő tudást biztosít a partnereknek és a partnerországoknak annak érdekében, hogy a legnehezebb fejlesztési megoldású problémákra is megoldást találjanak. Ebben a szellemben dolgozunk együtt mind a három elem tekintetében a tudás, a pénzügyi hozzájárulás és a partneri viszonyok biztosítás, az innováció és a politikai agendák területén dolgozunk együtt, tehát az Európai Bizottsággal. Ki vezeti a világbankot? Baloldalt láthatják, hogy van az igazgatók tanácsa, ez egy állandó tanács, és ez ebben különbözik sok multilaterális intézménytől. 25 igazgató van a Board of Directorban. Európa, hogyha jobb oldalt megnézik, az Európai Uniós tagállamok összesen mintegy 28,5%-kal veszik ki részüket a szavazati jogokból az IBRD-ben. Kilenc uh, mandátumuk van, de nem unióként szavaznak, hanem konkrét tagállamként, de hát általában meglehetősen egységesen lépnek fel az igazgató tanács munkájában. Nem akarnék erről túl részletesen szólni, de baloldal láthatják a legnagyobb közepes jövedelmi országokat, Románia is szerepel ebben az országban 45. helyen, 1,4 milliárd dolláros kihelyezési összeggel, az idában pedig a legnagyobb recipiens országokat, tehát célországokat láthatják, India, Pakisztán, Banglades, de egyébként Afrika, az afrikai kontinens 50%-át kapja a pénzeszközöknek. Itt az ágazati összetételt láthatják, nem akarok erről nagyon részletesen beszélni, de azt elmondom, hogy az ágazatok tekintetében a legnagyobb finanszírozási volument a közigazgatás kapja a célországokban, valamint a reformintézkedések. Itt nagyon nagy szakértelemmel rendelkezünk, és röviden elmondom, hogy az EU-val való partneri kapcsolatunk hogyan fejlődött, ahogyan az új tagállamokkal is elmélyítjük az együttműködésünket. Lássuk tehát a partneri kapcsolatokat. Voltak éppen az Európai Uniót és az Európai Bizottságot kulcs jelentőségi stratégiai partnerek tekintjük a fejlesztési együttműködésben, valamint az EU-ban és az EU-n túli reformok végrehajtásában. Ez a partneri kapcsolat multidimenzionális. Létezik pénzügyi szempontja, ahogyan erről már beszéltem, az EU 28 tagállam a legnagyobb részvényes csoportunk, és a legnagyvonalú donátori csoport, az Európai Bizottság a harmadik legnagyobb befektetője azoknak a trust fundoknak, amelyeket mi vezetünk, 3,2 milliárd dollárt fektetett be ezen alapokba az elmúlt öt évben. De nem csak pénzügyi természeti az együttműködésünk, hanem a szakpolitikai és strukturális reformokat is megvizsgáljuk, az éghajlatváltozás területén közös um, erőfeszítéseket teszünk, főleg az ENSZ éghajlat csúcsa előtt próbáltuk beárazni a széndiokszidot, és uh, fókuszálunk a fragilitásra, a a fragilitás jelenségére, a bizonytalanság, a instabilitás jelenségére, és a beruházási és befektetési keretfeltételeket is megvizsgáljuk. Együttműködünk az energia ágazat területén is. Ez idáig az EU-n kívül, de egyre inkább az EU-n belül is vannak együttműködéseink. Mit akarunk elérni? Próbáljuk a globális motorjai lenni ezeknek a kritikáknak, vezetői lenni a politikádnak, és ez a stratégia, illetve a kettős célkitűzés számos ponton függ össze azokkal a politi- szakpolitikai dokumentumokkal, amelyekkel az Európai Bizottság munkáját szabályoz az európai jogalkotó a fejlesztési világban, a fejlesztési szcénában. Az Európai Bizottsággal az elmúlt években elmélyült a kapcsolatunk. Hagyományosan a DG DEFCO-val az emberi jogi kérdésekben működtünk együtt, de most szorosan együttműködünk a DG régióval, azaz tehát az Európai Unión belüli kérdések tekintetében is együttműködünk, főleg az új tagállamok Európában, illetve az Eurózóna azon országaiban, akik nagyon, meg, akiket megviselte az Euróválság, Görögország, Olaszország, Spanyolország. Ezek, és itt az abszorpciós, az EU strukturális alapjának abszorpciós kapacitása tekintetében működtünk együtt. Persze az európai számbevőszékkel hosszú együttműködésre tekinthetünk vissza, és nem olyan részen régen megállapodásra jutottunk egy-két olyan kérdésben, amelyek a korábbi eszmecserékben felmerültek, például az információhoz való hozzáférés tekintetében. Nem mindig tudunk közvetlenül dokumentumokat átadni, de kialakítottuk azokat a protokollokat, melyekkel a számvevőszék megkapja azon információkat, amelyeket tőlünk kér. Az Olaffal épp egy hónappal ezelőtt egy új MOU-t írtunk alá, tehát a kölcsönös együttműködés szabályozó memorandum of understanding-et, eh, amely szabályozza, hogy hogyan férünk kölcsönösen hozzá a másik dokumentumaihoz. Próbáljuk és vizsgáljuk, hogy az olyan testületekkel, az olyan intézményekkel, mint az Európai Parlament és az Európai Tanács hogyan lehet kiépíteni a kapcsolatokat. Marcina Manos Paulucci kollégáim itt dolgoznak, és az Európai Tanácssal is együttműködünk. Például semleges félként kértek fel bennünket, hogy az EU-Törökország vámunió kérdéseit megvizsgáljuk, és egy sor ajánlást is megfogalmazunk arról, hogy hogyan működhet ez jól a jövőben. Úgy gondolom, hogy ez egy fontos bizalomépítő intézkedés lesz a két fél között akkor, amikor a jövőbe vezető úton teszik meg a következő lépéseket. Nem akarok erről az összes zászlós hajó projektről beszélni. Van egy csomó, mondjuk a szindioxid beárazása volt az egyik projekt. Itt valóban piaci alapú uh, széndiokszid árat akarunk kialakítani az egész virágban az, e, az EU kibocsátás kereskedelmi rendszer mintáján. Az energiállátás területén a bizonytalanság tényezőjét vizsgáljuk meg. Egyéb iránt az EU az afganisztán-pakisztáni térségben kialakítandó energia koridorhoz is hozzájárul. A fragilitás, a bizonytalanság az egyik legnagyobb kihívást jelent az energia térségében és nem utolsó sorban a migrációs, az Európai Unióra nehezkedő migrációs nyomás kiváltói között is ezen bizonytalanság, nem csak energia, hanem mindenfajta politikai bizonytalanság is szerepel. Az EU alapok abszorpciós kapacitása területén mint mondtam, együttműködünk a tagállamokkal annak érdekében, hogy az ex-anti kondicionalitás, vagy hát magyarul inkább az ex ante kondicionalitás feltétele fennálljon. A poverty mapping, vagy a szegénység feltérképezése területén Görögország és Ciprussal is együttműködünk a szociális védelmi programok kialakításában, és segítünk abban is, hogy a versenyképességük növeljék ezek az országok. Végezetül Végezetül pedig lássuk, hogy hogyan oszlanak meg az Európai Bizottság által számunkra folyosított pénzek felhasználása, hogy oszlik meg. A mm, összegek 92%-a úgynevezett Recipient Executing Trust Fund, azaz tehát nem a világbank használja ezeket fel, hanem, hogy a neve is mondja, a recipiensek, a pénz eh, célzottjai eh, használják fel és igazgatják ezeket az alakokat. 1,66 milliárd eurót tesz ez ki az 5 éves pénzügyi időszakban. A maradék 8 százalék, bár kis rész eh, pénzügyileg, de ez gyakran a kapacitásépítést, a banki elemzéseket támogatja, és ennek tényleg multiplikatív hatása van. Mondjuk a poverty mapping, a szegénység feltérképezése területén segítenek ezek az analitikai intézkedések annak megállapításában, hogy hogyan lehet a pénz áramokat jobban igazgatni és átalakítani. Tekintsük át most a keret megállapodás történetét. 2001-ben vette kezdetét, és azóta egyre jobban kiszélesedik. 2009-ben 2009-ben nehéz vitát folytattunk a keretmegállapodások kialakításában, és az elmúlt öt évben sokat tanultunk ezekből, és így hozzájárulunk ahhoz, hogy az EU pénzügyi rendeleteit is megfelelően figyelembe vegyük, az EU pénzügyi rendelkezéseit figyelembe vesszük annak érdekében, hogy egyéb iránt őszinte és konstruktív vitákat is folytattunk erről, annak érdekében, hogy megfeleljünk az itteni szabályoknak, és ez alapján egy új megállapodást lehet majd megkötni, amely mindenki számára új kitekintést biztosít. Ezen belül kétfajta finanszírozási módszer is között is változhat, választhatunk. Az uniós testfinanszírozás esetében az egyik a közvetlen igazgatás, amely elsősorban a olyan típusú tevékenységet érint, ahol a bank hivatalnokai vagy konszulensei végzik a munkát, általában ez elemzéseket jelent. A többség azonban közvetett igazgatás keretében valósul meg, ahol a kedvezményezettek hajtják végre ezeket. Itt nyilván a, az, hogy hogyan és miként ez meghatározó. Az előző pénzügyi rendelet keretében még létező finanszírozási mód most már nem áll rendelkezésünkre, az Európai Bizottsággal együtt kell majd működnünk annak érdekében, hogy lássuk, hogy ez a két újfajta módszer hogyan működhet a mindennapokban. Az új keretmegállapodásban mik az újdonságok, amelyeket örömmel fogadtunk, ahogy azt Vón úr is említette, nekünk is az a célunk, hogy a megfelelő célt elérjük, a kívánt cél elérésre kerüljön. Ilyen igazgatási megállapodásokat kötünk minden Európai Bizottsági finanszírozás esetében. Sokkal világosabban kerül meghatározásra a, a tartalom és a, a menetrend is, egyrészt egy időközi jelentés is készül, valamint egy záró vagy végső jelentés is. Világosabban meghatározásra került az is, hogy a különböző problémákat hogyan tudjuk kezelni. Úgy, ez bürokratikusnak tűnhet, de szerintünk a végrehajtást ez segítheti, mert úgy éreztük, hogy az előző rendszerben ez nehézségeket okozott a dokumentumok megőrzésével kapcsolatban is világosabbá váltak a szabályok. Ez az előző megállapodás keretében problémát okozott. A világbank a meglévő irányutatások és keretértelmében kellett, hogy dolgozzon, ugyanakkor az Európai Bizottság iránymutatásait is figyelembe kellett venni, és ahol a kettő között különbség volt, ott általában falba ütköztünk. Most már világosabban látunk ezügyben is, és ugyanazok a határidők. Ami a láthatóságot illeti, erre vonatkozóan is konkrét kitételek vannak. Ez is szerepel most már a keret megállapodásban, annak érdekében, hogy egy ilyen szabványosított, standardizált módszert alkalmazzunk. Ahogy azt már korábban említettem, az úgynevezett pillér értékelés, pillar assessment biztosítja azt, hogy a világbanki csoport az Európai Unió pénzügyi rendeleteinek elvárását teljesíthesse az új keretmegállapodás keretében, mindkét belső ellenőrzési rendszernek alá kell vetni ezeket a programokat. Fontos, hogy a visszanemtérítendő támogatások terén is megfelelő eljárásrendet kövessünk, illetve a közbeszerzési szabályokhoz is tartanunk kell magunkat. in addition to, to this, um, all the funds that are allocated by the Commission to trust funds. A trust fundokkal kapcsolatban az elnök felszólítja, hogy lassan fejezze be a hozzászólását. Rendben, elnök asszony, tehát röviden végig futva ezen, Hogyha a következőre ugrunk, a narratív progressz jelentések valóban azt garantálják, hogy megfelelő a pénzért megfelelő értéket kapjunk, a pénzügyi kockázatkezelés, a független ellenőrzések, fékek és ellensúlyok, ezek is fontosak. Nagyon sokan foglalkoznak a világbankon belül ezzel a területtel. A belső osztály, a független értékelési osztály, az intézményi integritás osztály összesen, és az etikai osztály összesen kb. 450 ember foglalkozik ilyen kérdésekkel, illetve azzal, hogy értékelje munkánk hatékonyságát és hatásosságát. Az Unió által kezdeményezett át ellenőrzésre, ha tovább ugorhatunk, nos, a közvetett költségek definíciójának problémája is többször felmerült, 0,2 század százalékát kellett csak az unió által utalt pénzeknek visszafizetni, és ez sem igazából visszaélések miatt történt, hanem egész egyszerűen nem kielégítő dokumentáció miatt került erre sor. Végezetül, elnök asszony, az utolsó diához érkeztem, Nos, a világbanki csoport osztja az önök szakbizottságának alapvető értékeit és céljait, value for money, a nulla tolerancia elve min, e, esetében mind-mind. Úgy érzem, hogy az új keret megállapodása a partneri együttműködést teljesen új alapokra helyezte komoly biztosítókat is, is jelent. Ez a pillar assessment, amit elvégeztünk, ez azt hiszem hasonlóan hozzájárult a helyzet javításához, ahogy azt említettem. Egy igazán robusztus rendszer garantálja azt, hogy mind a felderítési, mind a korrekciós oldalon megfelelően működjenek a dolgok. A legutóbbi pénzügyi évben kettő embert kellett, két kollégánkat, alkalmazottat kellett elbocsájtanunk ilyen visszaélések miatt összesen. Ez a partneri viszony folyamatosan alakulóban van. Az Európai Bizottsággal nem csak a fejlesztéspolitika terén, hanem általában mindenféle projekt területén szívesen együttműködünk. Nagyon köszönöm, csak meg akartam bizonyosodni arról, hogy marad időnk a kérdésekre, mert már tovább beszélhetett, mint amennyi időnk van a kérdések feltevésére. Én nekem is lenne egy kérésem a csalás és korrupcióval kapcsolatos nulla toleranciával kapcsolatban, hogy Gánában van egy fontos ilyen korrupciós eset, az EU, Nagy-Britannia és a Világbank a szponzorok részéről. Az EU nem tudta, a többi részvevő viszont tudott róla hogy csalásra került sor. Hadd kérdezzem meg, hogy az EU miért nem szerzett erről tudomást? Ez egy nagyon sajnálatos dolog, hogy a többiek tudtak róla, megtudhatták, mi pedig nem, ennek eléggé rossz benyomást hagyott maga után, és szeretném tudni, hogy minket miért hagytak ki a kommunikációból ezzel kapcsolatban. Meglepett az is, hogy az EU-n belül is a, például a tízes oldalán a prezentációjának ö, szerepelnek ö, összegek, amelyek bizonyos EU országokat érintenek. Szeretném tudni, hogy megkaphatjuk-e azokat az összegeket, amelyeket az EU országokban, illetve az EU országokon kívül helyeznek ki, mert hiszen úgy szép, hogyha konkrét a dolog, és ezért például a, a romák integrációjára kapcsolatban például, de Michael is szeretett volna kérdést feltenni. Köszönöm szépen. Először is azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy dolog, hogy rendelkezésünkre áll ez a megállapodás a Világbank és az Európai Unió között. Mi vagyunk a nyolc legnagyobb donátor között, illetve nyolc és hogyha áttekintjük, hogy ebben a szakbizottságban milyen munkát végeztünk, látni kell, hogy az is egy kérdés volt, hogy lehetősége lesz az Európai Uniónak, hogy megkapja mindazokat az információkat, amelyeket a Világbank tulajdonosai megkapnak. A problémánk az, hogy még nem férünk hozzá azokhoz a dokumentumokhoz, amelyeket az audit committee-nek bemutatnak. Kérdezem tehát, hogy meg tudják-e válaszolni ezt, hogy a keretmegállapodás lehetővé teszi ezt. Ilyen módon tehát az Európai Unió teljesen élhetett tulajdonosi jogával, ennek pedig előfeltétele van, hogy hozzáférjön a dokumentumokhoz. Irinszki kollega. Köszönöm szépen! Említettem azt, hogy a bank tevékenysége, a strukturális kohézió és kohéziós alakok, alapok területére is kiterjed, és Önök is azon vannak, hogy teljesüljenek a feltételek, a program feltételei. Kérem, hogy tájékoztassanak arról, hogy hogyan értékelik Mit kell tenni annak érdekében, hogy a hatékonyság és a célirányos felhasználást biztosítsuk? És kérdezem, hogy a hiányosságok mennyire a pénzügyi igazgatási tudás hiányosságára vezethetőek vissza, illetve mennyiben e, merül fel esetleg e, jogellenes vagy e, tevékenység, illetve mennyiben élnek vissza a pénzek felhasználása tekintetében. Hogyan látják ezt? Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. A gánoi kérdésre nem válaszolnék, hiszen ezt nem vagyok vele teljesen tisztában, hogy mi, mi is történt itt, tehát fontosnak tartom, hogy tényszerű és átfogó információt kapjanak a szakbizottság tagjai. Ami pedig az Európai Unión kívüli fellépést illeti, egy részletes, pontos uh, uh, információt tudunk adni a trust működéséről. Ami pedig a legutolsó kérdést illeti. Ezen a területen sokkal inkább technikai támogatást nyújtunk, tehát nem az Európai Bizottság pénzét vesszük át, hanem sokkal inkább csak az indirekt igazgatási modalitásban segítjük a végfelhasználóknak a pénz megfelelő felhasználását. Például a román kormánynak segítünk abban, hogy hogyan alakítsa át az oktatási rendszerét, vagy az innovációs finanszírozási kérvényezési rendszerét hogyan alakítsa át, hogy jobban megfeleljen az előfeltételeknek. Röviden betekintek a jegyzeteimben. A, a Románia, Lengyelország, Bulgária és Ciklus olyan országok, akik közvetlenül tőlünk is hitel vesznek fel, és nálunk, náluk persze szintén kapacitás építést is alkalmazunk. Lettország, Magyarország, Ciprus és Görögország és Olaszország önnek is segítünk, illetve a svéd kormánynak a versenyképességének felmérésében. De még egyszer mondom, ez egy gyors betekintés voltak éppen a konkrét adatokról, mennyiségekről egy táblázatot juttatok el önökhöz. Mint hogy én személyesen nem ezeken az ügyeken dolgozom, tehát nem tudom elmondani, hogy pénzügyi igazgatás és a, a, nem tudom elmondani, hogy a pénzfelhasználásnak mekkora része tekinthető valóban jogellenesnek, vagy konkrétan csalásnak, de erről is tájékoztatom önöket. Én most, mint a Világbank rajongója, hadd ö, nyilvánuljak meg, mert hát persze nagyon fontosak ezek a dolgok, és nagyon fontosak ezek az adatforrások, de természetesen a tagállamainkkal kapcsolatos adatok is érdekelnek, de érdekelnének a roma integrációval kapcsolatos adatok, hiszen érdekes lenne tudni azt, hogy milyen sikereket lehetett elérni a roma integrációval kapcsolatban, mert gyakorlatilag azért, ami valójában történt, az azért nem annyira ö, dicsekedni való. Tehát gyakorlatilag azért tudni szeretném, hogy a bizottság pénzével ö, vége, hajtanak végre projekteket, vagy pedig a tagállamok ö, pénzével dolgoznak ott a tagállamokon múlik, hogy az EU strukturális alapait hogyan használják fel, de mi próbálunk segíteni nekik abban, hogy a szegénységet hogyan lehet feltérképezni, illetve a romák integrációját hogyan lehet előbbre vinni. Tehát ez nem egy külön finanszírozás az Európai Bizottságtól, hanem azokról az alapokról van szó, melyeket gyakran nem tudnak kellőképpen lehívni az abszorpciós kapacitásuk nem lévén meg a roma integráció területén egy trust fundon dolgozunk együtt az Európai Bizottsággal, de ez inkább a, a DJ régióval, de itt inkább a tényfeltárás és az elemzésre koncentrálódik a projekt. Akkor hadd kérdezzek rá, többször is utalt a költségvetési új rendre, ami a pénzügyi források felhasználását is szabályozza. Tehát hadd kérdezzem meg, hogy az önöket is érinti, és hogyha igen, akkor milyen módon? Köszönöm. It's not... Pénzügyi eszközökkel kapcsolatban annyit mondhatok, hogy ezen még igazából nem gondolkodtunk el. A megállapodás kitér erre, de a bank aktívan ezt jelenleg nem vizsgálja, mondtuk a kollégáknak a bizottságnál, ugyanakkor, hogyha ebbe az irányba mozdulunk el, akkor egy pillar assessment-et kell e munkahoz kapcsolódóan is elvégeznünk. Unser Leben ist ja auch konkret, was sagt dafür. De hát az élet az konkrét dolgokban zajlik? Tehát a tagállamok azok az EU forrásokban hogyan, ból hogyan tudnak részesülni? Tehát adjon nekünk valamilyen gyakorlatilag tanácsot, amit fel tudunk használni. Most megint csak annyit mondhatok, hogy a operatív kérdésekkel foglalkozó kollégák tudnának erre leginkább választ adni ez az egyes országok esetében nagyon mm, konkrétan alakul. Alapvetően a cél az, hogy tudják, hogy milyen pénzek elérhetőek számukra, mit használtak fel és mit nem, és ezt követően aztán funkcionális vizsgálatokat is végzünk azzal kapcsolatban, hogy ezek a pénzek hogyan kerültek felhasználásra. Köszönöm szépen, Soltész kolléga. Parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, hogy még egyszer szót kaphattam. Annak tükrében, amit a Világbankról és a Világbank képviselőtől és az ENSZ képviselőtől hallottam, az elkövetkezendő években érdemes lenne ezen a téren előre lépni. Talán a konkrét, ezeket a konkrét információkat azt kellene kellene, a jövőben jutassák el hozzánk. Meg kellene találni a módját annak, hogy ezeket az információkat konkrétan ki tudjuk cserélni, azt elkerülendő, hogy egymás tyúkszemére lépjünk, de mindenképpen ilyen eszmecserére vagy információcserére szükség van, a Világbankkal és az ensz egyaránt, mert ez két roppant fontos partner az Európai Uniónak. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Igen. A kérdés akkor hogyan tovább így velünk? a közös munkánkkal. Hát én azt gondolom, hogy a bizottságot is meg fogjuk kérdezni a megállapodások végrehajtásával kapcsolatban, és akkor nagyon örülnénk annak, hogyha végre kaphatnánk konkrét információkat is a bizottságtól, mert hiszen számos információ rendelkezésre áll, csak a kérdés az az, hogy eljutnak ezek hozzánk. Ez mindig a legnagyobb kérdés. Van-e itt jelen valaki a DEFCO részéről? Lüke asszony, parancsoljon! We now implement the framework agreements az a kérdés, hogy hogyan alkalmazzuk, vagy nem alkalmazzuk a kerethatározat, keretmegállapodást. Mindkét fél a legmagasabb szintű értnek határozta meg, hogy ezt a legjobban alkalmazzuk, de az új keret megállapodás keretén belül új szerződéseket még nem értünk alá, de ez hamarosan megtörténik. Tehát örülünk, hogy rendelkezésünkre áll ez az új keret. Eltartott egy ideig, amíg ez létrejött, meg jobban meg kellett értenünk egymást, a terminológiát, azt, hogy ki mit ért az egyes koncepciók alatt, örülünk annak, hogy ezt elértük. És így stratégiai partnerségünket élettel tölthetjük meg és végrehajthatjuk. Nem tudom, mi volt a másik kérdés. Die Frage ist ja, wie das Parlament von der Kommission dann hinterher informiert. A kérdés az az volt, hogy a parlamentet hogyan fogja tájékoztatni a bizottság erről az információról, ami úgy tűnik, hogy a bizottság rendelkezésére lesz bocsátva. Tehát legalább ennek a lényegi pontjai hogyan fogják elérni a mi bizottságunkat. Mindenképpen megírjuk a belső jelentésünket, arról is, hogy mit tesz a két intézmény partneri kapcsolatai keretén belül, és persze az önök kérésére bármilyen áttekintést meg tudunk adni, ez nem, áll, nem nehéz, hogy önöket megfelelő részletekkel tájékoztassuk, hogy ezt kérik tőlünk. Dann wäre das erste Detail schon mal Ghana. Akkor az első részletkérdés az a gánai ügy lesz, és a Gánát nem fogjuk elfelejteni, hanem szemmel tartjuk mindenképpen. De most akkor úgy látom, hogy senki más nem jelentkezett, de elnézést mégiscsak. Elnézést, elnök asszony, nem válaszoltam itt egy kérdésre, amelyet meg szeretnék válaszolni, de sajnos nem tudok teljesen kielégítő választ adni. A 17-es cikket ír, idézem, a Világbank a felek kérésére az egyes intézkedések az EU által teljes egészében vagy részben finanszírozott fellépések eh, teljes eh, dokumentációjába betekintést ad. Voltak éppen erről a board, illetve a világbank vezetése eh, dönt majd, hogy hogyan osztja meg az információt, de a működésünket meghatároz a szabályok 17. cikkem. Így szól. Az Európai Bizottság a Trust Fundokban a harmadik legnagyobb donátor, de persze világbanki csoportnak nem a legnagyobb finanszírozója, hiszen ez a AIDA sokkal nagyobb entitás a világbanki csoporton belül, de hát ez persze a konkrét kérdés szempontjából irreleváns. Ja, herzlichen Dank für auch an die... Nagyon köszönöm az ENSZ részéről megjelenteknek, a Világbank részéről is a közreműködést ebben az eszmecserében. Ugyanilyen formában ezt folytatni fogjuk, és nagyon köszönöm, hogy eljöttek. Nagyon hasznos volt, és nagyon fontos, hogy továbbra is kapcsolatban maradjunk, mert ugye mi vagyunk azok, akiknek azért egy kicsit alaposabban a dolgok mögé kell néznünk, mint a többieknek, és ezt meg is fogjuk próbálni mindig. A következő ülésünk csütörtökön, ez 9 órakor. Köszönöm, hogy eljöttek. Szép estét!